Gentlemen, we need to get... Uraim, el kell kezdenünk a munkát. Plenty. Nagyon sok napi rendi pontunk van a mai napon. Ugye nem volt hétfőn, nem tudtuk megtartani az ülésünket, de kérem szépen, Kérem, kérem, kérem, kedves kollégák, kérem szépen. Köszönöm szépen. Mint tudják, hétfőn nem tudtuk megtartani az ülésünket. De több mindenről kell döntenünk. Amikről dönteni kell, ezeket sorba tettem. Megpróbáltam őket beépíteni a mai ülésbe. Nagyon gyorsan kell haladnunk, hogy mindennek legyen helye. Na hát akkor napi rendet fogadjuk el. A 6-os, 7-es és 11-es és 5-ös napi rendi pontokat levettem a napi rendről hétfőn, a hétfői napi rendről. Tehát több napi rendi pont van. Ugyanannyi időn belül össze kell sűrítenünk a mai munkánkat. Van-e esetleg valakinek ellenvetése? Jó, Na, akkor lépjünk tovább. Augusztus 21-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása, úgy látom, 30, augusztus 31-i ülés. A jegyzőkönyvet tehát elfogadottnak tekintem, van egy változás a jegyzőkönyvben. Mostantól kezdve a jegyzőkönyv a döntések, ajánlások összefoglalóját is tartalmazza, azoknak a döntéseknek az összefoglalóját, amelyeket zárt ülésen hagytunk jóvá. A koordinátori ülés eh, sem hozza döntéseket, ez átláthatóság érdekében tesszük voltak panaszok az a kapcsolatban, hogy nem eléggé kerülnek a nyilvánosság elé, vagy nem teszik közzé a koordinátori ülésen elhangzottakat. Tehát a vitákra nem lesz hivatkozás a jegyzőkönyvben, de összefoglaljuk majd a döntés körüli körülményeket. corresponds to the previous. Aha. Any other mm, Két dossziét találnak az asztalukon. A 19. és, szeptember 19. és 21. 22. ülés tervezete, az áramszünet előtti tervezetet, tehát szeptember 19-én maradt ugye el az ülésünk, elnöki közleménye. webstreamingon, tehát közvetíték ezt az ülést. És ahogy már tájékoztattam önöket, miután nem volt hétfőn ülés, ki kellett választanom azokat a napirendi pontokat, amelyeket beépíthetünk a mai napirendbe. Azokat választottam, amelyek miatt dönt, amelyekről döntést kell hozni. Két dokumentum, Üzbegisztán és Izrael, az AKA október 11-én kerül megtárgyalásra napi rendünk első pontjai között szerepel majd ez a kettő dokumentum. A módosítók leadási határidei Üzbegisztán esetében, ami szeptember 22 lett volna, most október 14-e lesz. Az üzbegisztáni dokumentum módosítóinak leadási határideje október 14-e, illetve Izraelt, és majd az október 11-i ülésen fogjuk megtárgyalni. A naptár a bizottságülések tervezette 2012-re. Ez is egy hétfői napi rend volt. A naptár tervezetet jóvá hagyták a koordinátorok augusztus 31-én, megtalálják a dossziék között, el kell fogadni, el kell fogadnunk majd a bizottságon. Ha nincs ellenvetésük, akkor ezt a naptártervezetet jövő évre elfogadottnak tekintem. Hatos napi rendi pont. A három oldalú tárgyalások helyzete rövid tájékoztatás a jelentéstevők részéről. A két oldalú befektetési megállapodás, én vagyok a jelentéstevője ennek a dossziénak. Volt egy második triológus. Megvitatták a különbségeket, amelyek felmerültek a tanács és a mi álláspontunk között. Azt gondolom, hogy abban a helyzetben vagyunk, hogy jobban megértjük egymás álláspontját. A bizottságtól azt kérték ennek következtében, hogy készítsék el, készítsenek elő szövegeket, jövőbeni vitákat előkészítendő, hát ez a dolgok állása. Ami az ICI-t illeti, itt van az illetékesünk? Én részt vettem a triológusok, a oldalú tárgyalásokon, az egyeztető tárgyaláson a tanácssal. Valamilyen előrelépés történt. Jóvá hagytunk egy, egyetlen egy módszert. Semmiben nem állapodunk meg, amíg mindenben meg nem állapodtunk. Két dokumentum van ott. Az ICI dokumentum elért egy olyan fázis, hogy kompromisszumos megállapodás született. A másik dokumentumból is lesz majd megállapodás. Amíg ez bennem következik, nem lesz megállapodás egyáltalán. Az ICH esetében eredményeket értünk el. Örömmel mondom el önöknek, Helmut Scholz és jó magam értük el ezt az eredményt, és persze a politikai frakciók, ha nem is mindegyik, de alapvetően támogatnak minket ebben. A Jakolino jelentés a kézi fegyverekről szóló jegyzőkönyve kapcsolatban. Mint tudják, volt néhány ellentmondás. A tanács szöveg és a mi szövegünk között elbeszéltünk egymás mellett, tehát volt egy kis kommunikációs zavar. Aztán megállapodásra jutottunk. Ami az export hiteleket illeti, az első olvasati megállapodás szeptemberben született meg, és a megállapodások mm, igazából ezt a nagyon és rejtélyes, titokzatos, nem átlátható rendszert, vagy eszközt szeretnénk megváltoztatni. Herbert Scholz most érkezett meg. Szeretne valamit mondani? Az ICI jelentése kapcsolatban kíván ezt szót kérni? Az egyeztető tárgyaláson elhangzottakról. Mi a helyzet ezzel a dokumentum a kapcsolatban? Elmondtam már a kollégáknak az én álláspontomat, de hát te vagy a jelentéstevő, Köszönöm szépen, elnök úr. Most érkeztem meg, mert elakadtam a közlekedésben. Ugye építési munkálatok zajlanak a metroállomáson, az Ardelois, Arrelois esetében. Most, ami a tárgyaló csapatot illeti a parlament részéről. Hát azt abban egyetértettünk, hogy közös megoldást kell találni az összes eszköz esetében, kompromisszumos megoldást kell találni, és találunk majd ilyen kompromisszumos megoldást a háromadó tárgyalások során, ami az ICI pénzügyi eszközről szól, az ICI pluszról. Ez azt jelenti, hogy a közös megoldás garantálnia kell azt, hogy a parlamentnek lesz beleszólási lehetősége a harmadik tárgyalási fordulóban alapvetően a pénzügyi eszközök kérdésében. Azt hiszem, hogy így módon ezt az egyensúlyt és átfogó megközelítést fenn kell tartani az INTA és a többi illetékes bizottsággal együtt. Az ülést Strasbourgban fogják tartani, talán az utolsó ülést, a végsőt, Remélem, hogy ezen az ülésen kompromisszumra jutunk az összes dokumentummal kapcsolatban. Reméljük, hogy megállapodásra jutunk az ACI dosszéval kapcsolatban. Ez a dosszié egy kicsit ellentmondásos volt. Salvador Iacolino, itt vagy? Van-e valami mondani valód a jelentésedről, a kézifegyverekről szóló jegyzőkönyvről? Azt hiszem, hogy minden rendben. Tehát kézifegyverek. Tűzfegyverek. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek a késésért. Elnézést kérek, hogy későn jöttem. Ahogy ön is mondta, a dolgok jól alakulnak. Mostan nem zártuk még le a teológus, de van egy pár nyelvi megfogalmazásbeli kérdés, amit még finomítani kell, de meg vagyok arról győződve, hogy az elé definíció megfelelő megoldást jelent. A oldalú tárgyalás kapcsán szeretném elmondani, hogy Köszönöm szépen azt, amit eddig tett. Köszönöm szépen. Örülök, hogy sikeresen lezárodott ez a dosszé. Az egyében közel áll a megoldás, a kompromisszum. A két oldalú befektetési megalapodásnál még csak elkezdődött ez a folyamat, de szerintem nagyon nehéz lesz majd megoldásra jutni a két oldalú befektetéseknél. Most, most pedig a hetes napi rendi pont, elektronikus szavazás. Egészen pontosan Salvatore Iacolino jelentése az ENSZ kézi protokolljáról. Ez egy kompromisszumos szöveg, erről szavazunk. Elektronikus szavazás. Egyben szavazunk, megnyitom a szavazást. Sorry. My card is not okay. Correctly inserted. It is already. The vote is. És a szavazás eredménye? 19-en vannak a teremben, de csak 18-an szavaztak. Valaki? Valaki elfelejtett szavazni? Jó, most már lezárom a szavazást. És egyöntetően elfogadtuk. Gratulálok a raportőrnek. Um, and we move to most pedig szavazzunk Niccolò Rinaldi jelentéséről. EU stratégia Közép-Ázsia számára. Negyven módosító indítványunk van. Az AFET, a felelős szakbizottság Akkor szavazzunk. Van néhány kompromisszumos módosító indítvány is, ezzel is csökkent a szavazni való módosítók száma. Tehát akkor. Uh, let's uh, vote um, amendments. Uh, akkor tehát egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellett, ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszumos mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 13-as mellett ellen tartózkodás Elfogadtuk. Tizenhatos mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 17-es és 19-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 20-as ellenőrizzük. Elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. A 20-asról megnyitom a szavazást, most pedig lezárom a szavazást. It was rejected. És valóban elutasítottuk. 21-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 22-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 25-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellett ellen, tartózkodás elutasítottuk. 30-as mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk. 34-es. 34-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 33-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 36 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 37-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 38 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 39-es mellett el, 39-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Végső szavazás elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. And the vote is Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 17 mellette, négyen ellene. Gratulálok Niccolo Rinaldi raportőrnek. This is the end uh, of the vote. Let's move. Uh... Ez a szavazás vége. Most pedig 9-es napi rendi pont kereskedelmi és beruházási akadályok. Saját kezdeményezésű jelentésünk Robert Sturdy. A bizottság ehhez kapcsolódó közleményére reagáltunk, 2011-es közleményre, 21-15-ösre. Robert Sturdy. A Sturdy. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy különösen fontos saját kezdeményezésű jelentés. Februárban az Európai Bizottság kiadott egy ezzel kapcsolatos jelentést, és az gazdasági partnereket arra szólította fel, hogy a piacokhoz való hozzáférést javítsák, és az akadályokat távolítsák el. Erről szó lesz jövő márciusban is. Így aztán, hogyha ezt a jelentést a plenárisra vihetjük még decemberig, még karácsony előtt, akkor nyilván ez egy fegyver a kezünkben a bizottsággal szemben. Áttekinti az EU-ra háruló feladatok, feladatokat, különösen a gazdasági akadályokat figyelembe véve. Mi ennek tudatában vagyunk, hiszen a kapcsolatot tartjuk az otthoni résztvevőkkel, és figyeljük a kereskedelmi tárgyalásokat itt Brüsszelben is. A politikai stratégiánk eddig a díjazásoknak a csökkentésére korlátozódott, de az akadályok felszámolása egyre fontosabb. Úgy tűnik, hogy a tagállamok egyre inkább protekcionista politikát folytatnak. Amikor a koreaiakkal aláírtuk a szabadkereskedelmi egyezményt, ez volt az első, amit a parlament aláírt, akkor láttuk, hogy mi történik. Behívtuk az összes jelentéstevőt, még az safeguardok -ok jelentéstevőjét és, és a lobbistákat is. És egyfolytában a lobbisták lobbiztak, hogy ö, elérjék, amit szeretnének. Úgyhogy a bizottság már akkor beazonosította, hogy mik a teendők, ha ezt újra megtennénk, annak nem sok értelme van, inkább azt kellene felszámolni, hogy mi az oka ezeknek az eseteknek. Van néhány pont. Én a jelentésben nem azt próbáltam elérni, hogy felsoroljuk a kereskedelmi akadályokat, hiszen biztos vagyok benne, hogy a módosítók majd ezt megteszik. Ha <clears throat> valóban ezt akarnánk, akkor ez egy vége láthatatlan történet lenne, és a parlament előírja, hogy milyen hosszú lehet egy jelentés, úgyhogy sose érnénk a végére. Tehát a szöveg második része egyszerű ajánlásokból áll az EU intézmények felé. Rövid távon a bizottság figyelembe veszi a 2012-es közleményében és a közép és hosszú távú stratégiájában az ajánlásainkat. Éppen ezért fontos az, hogy elfogadtassuk a parlamentben még az év végéig ezt a jelentést. Van egy kis problémánk. Ma reggel a koordinátorok ülésen szó esett arról, hogy van egy javaslat, Obama javaslata. Ez nem igazán egy nemzetközi kereskedelmi akadály, csak látszik ennek kapcsán, hogy hogyan lehet becsempészni a protekcionizmust, és ezekben a válságos időkben az emberek megpróbálják a saját országaikat kereskedelmi sorompókkal védeni. Szerintem ez lerombolja annak a lehetőségét, hogy kimásszunk a gödörből. Úgyhogy elnök úr, szeretném hallani a többiek véleményét. Thank you, Robert Sturdy. Köszönöm szépen Robert Sturdynek. Fiana képviselő, a néppárt képviselentéstevő a következő. Köszönöm Robert a bevezetőt. Ahogyan te is mondtad, egy nagyon fontos témáról van szó, és szerintem egy jó jelentést készítettél. Valamennyien tudjuk, hogy a vámok tulajdonképpen az üzleti világ számára nem a legnagyobb problémát jelentik, persze fontos kérdés, de ugyan te is helyesen mondtad, a nem vám jellegű akadályok sokkal nagyobb gondot jelentenek. Fel kell használnunk a tapasztalatokat, amikor a nem eh, vámjelegű kereskedelmi akadályokkal foglalkozunk, hiszen az Unióban már sok eh, a tapasztalat. Eh, az EU arra épült, hogy egységes belső piacot hozunk létre, leépítjük a kereskedelmi korlátokat, és ezért az elmúlt 50 év alatt, mióta ezt próbáljuk megvalósítani, nagyon sok tapasztalat halmozódott fel, és ezt átadhatjuk a világ többi régiójának is. Talán egy kicsit nem szokásos, amit mondok, de hagyd térjek vissza erre majd egy később egy módosítóban is megteszem ezt. Létrehoztunk egy eszközt, amelyel az EU-n belül meg akarunk szüntetni olyan nem tarifális korlátozásokat, amelyeket tulajdonképpen senki nem akar. Persze a tagállamok vagy az államok protekcionista megfontolások miatt vezetnek be sokszor ilyen akadályokat, de időnként csak azért, mert nincs együttműködés, tulajdonképpen szándék nélkül is keletkeznek ilyen nem vámjellegű korlátok, és az EU ezeket tulajdonképpen meg tudja szüntetni ha van egy ügynökség, amely mindenki bejelentheti, hogyha ilyen nem vámjellegű akadályra bukkan, erről lehet számokat kapni, tanácsot kapni, segítséget a tekintetben, hogy meg lehessen szüntetni ezeket az akadályokat. Én azt kérdezem, hogy a VTO-ban miért ne lehetne egy ugyanilyen funkciót beépíteni? Miért ne segíthetne a VTO először is abban, hogy összegyűjti esetenként ezeket az eseteket, és az európai sikeres példák alapján próbálná ezt megoldani. Lehet, hogy ez egy kicsit nem konvencionális, nem szokványos megoldás, de azért meg kellene próbálnunk a tapasztalatainkat felhasználni arra, hogy a kereskedelmi akadályok problémáját globálisan is megoldjuk. Persze lehet, hogy az EU még nem tett eleget, de azért jobbak vagyunk, mint a világ többi szereplője, és ez nagyon fontos a világkereskedelem számára. Hogyha még egy dolgot elmondhatok, amiből szeretném, ha több lenne a jelentésben, ez a szolgáltatások kereskedelmének a kérdése. Ez a gazdasági növekedés nagyon jelentős eleme, tulajdonképpen a világkereskedelemben ez növekszik a legdinamikusabb, és hatalmas korlátai vannak még a szolgáltatások kereskedelmének. Ezért azt hiszem, és majd módosítókban is erre vissza fogok térni, szerintem több érvet kellene felhoznunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne csökkentenünk a szolgáltatások területén a nem tarifajelegű korlátozásokat. Azután itt van a digitális gazdaság. Ugye az internet nem ismer határokat, de sajnos az internetes kereskedelem a digitális gazdaságban sok akadályba ütközik a határok miatt. Az internetes gazdaság nem mm, számára nem természetes, hogy legyenek határok, és ez is fontos e, Európa és a világgazdaság növekedése szempontjából, hogy ezt megoldjuk. Tehát lesznek módosítóindítványaim az első körben arról, hogy globális szinten mit tudnánk tanulni az európai megoldásokból, tapasztalatokból. A második nagy téma a szolgáltatások és a szolgáltatásokat akadályozó tényezők, és végül de nem utolsó sorban a digitális gazdaság kérdése, hogyan szüntessük meg itt a kereskedelmi akadályokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő árnyék jelentéstevő, Gad Arif, de nem tudott eljönni, mert lemaradt a repülőről, de azt kérte tőlem, hogy olvassam fel az észrevételeit, megjegyzéseit, úgyhogy most őt helyettesítem és képviselem franciául írta le, ezért így fogom felolvasni. Kedves kollégák, köszönet illet study, illet study kollégámat. Sajnálom, hogy a bizottságunknak nem volt korábbi véleménycserére alkalma ezzel a fontos témával kapcsolatban. El kell mélyíteni a bizottság javaslatát. Hosszú távú munkára van szükség, és ma egy nagyon sűrű programunk van, mert holnap lesz a módosítók leadási határideje. Én ezzel nem értek egyet ezzel az eljárással. Ami a lényeget életi Stadi úr jelentése valós problémákat dolgoz fel, az európai vállalkozások hozzáféréséről van szó, harmadik országok belé piacokhoz való hozzáféréséről van szó, vannak olyan álcázott intézkedések, amelyek blokkolják a piachoz való hozzáférést, az európai piac maga pedig nagyon nyitott, a harmadik, beli, országbeli piacok pedig rejtett akadályokat gördítenek az európaiak elé. Egy olyan elemről van szó, amelyet kiemlítettem, amik, kiemeltem, amikor saját véleménytervezetemet készítettem a mm, piacról. Ez egy nagyon konkrét kérdés, amit Stöldi úr kidolgozott. Én örülök annak, hogy Stöldi úr arról szól, hogy együtt kell működni, rendszeres párbeszédet kell folytatni, hogy a nem tarifa, nem vámjellegű akadályokat leépítsük. Az összes nem tarifa, nem vámtarifa jellegű akadály, az összes ilyen akadály leépítése hiba lenne, mert milyen esetekben akár veszélyeztethetnénk, veszélyeztethetnénk a közegészségügyet, illetve a növényegészségügyi problémákkal is szembe kellene néznünk. Például, ami a génmódosítással készült termékeket illeti, ott is, vagy hormonkezelt termékeket, mindenképpen védőmechanizmusokat fenn kell tartani ilyen esetekben. Azt gondolom, hogy a nem tarifa jellegű akadályok egy része valóban indokolt és jogos. Sztenedi úr jelentését módosítókkal szeretném kiegészíteni, és remélem, hogy kollégáim többsége támogatni fogja a módosítóimat. Ez a szocialista frakció álláspontja, tehát így ez is elhangzott. Most pedig, most pedig megadom a szót Muszkádéni asszonynak. Grazie, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Robertnek a munkát. Szerintem nagyon jó munkát végzett. A többi kollega támogatásával, és még lesznek módosító indítványok, amelyekkel még jobban kiteljesedik ez a jelentés. Én arra szeretnék kitérni, amiről Fjellner kollega is már említést tett az előbb. Valóban az a helyzet, és Sturdy is bólogatott, amikor ezt hallotta, a kereskedelem szervezésével foglalkozó szakbizottságként egy miniszterközi konferencián is részt vettünk, és én ott a következő javaslatot tettem. A szakbizottságunk és a parlament az elmúlt ciklusban elég sok ponton módosította az illetve kérte azt, hogy a VTO eljárási szabályzatát, működését változtassák meg. Nem történt semmi Doha miatt. És, és többen azt mondták, hogy a Dohai forduló halott, hiszen tíz évig nem történt semmi, nem változott semmi. Ugyanakkor a mi szakbizottságunk meg kell, hogy bízza most az elnökünket azzal, hogy írjon egy levelet a tanácsnak és az Európai Bizottságnak az a kapcsolatban, hogy az Európai Unió követelje azt, hogy a többi partnerrel, a VTO partnerrel együtt üljenek össze a felek, hogy ezek a szükséges módosítások megvalósuljanak. Mert hogyha ez nem lesz így, akkor lehet, hogy itt nagyon szép szándéknyilatkozatok születnek, de nem lesz igazán előrelépés, és a gazdasági helyzet egyre drámaibbá válik. Köszönöm szépen. Helmut Schulz a GUE képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Sturdy úrnak azt, hogy jó alapot adott nekünk itt a vitához, jó vázat adott. Ugyanis kulcsfontosságú vita indul majd a nemzetközi kereskedelem elveiről, a kereskedelem jövőbeli fejlődéséről, a gazdasági válság leküzdéséről. És azt hiszem, és egyetértek azzal, amit Arif úr is mondott, több időre lesz szükség eh, a vitához, mert alapvető kérdésekről van szó. Mi tulajdonképpen a nem eh, tarifa jellegű korlát, eh, és mik a technikai jellegű nem jellegű korlátok, ezeket is definiálnunk kell, és attól függően, hogy milyen megközelítést alkalmazunk, szerintem nekünk, mint illetékes szakbizottságnak valóban olyan megoldásokat kell javasolnunk a parlament részéről, ami a jó irányba mutat. Hogyha most megnézem Sztördi úr jelentésének az első tervezetét, azért rábukkanak bizonyos kiegyensúlyozatlanságokra. Itt az indokolásban például az szerepel, hogy különbséget kell tennünk a technikai jellegű, nem tarifa jellegű akadályok és között, és figyelembe kell venni sokszor ökológiai kritériumokat is. Már a zsadójelentés jelentés kapcsán is szó volt erről, a SciFi és a Dizi jelentés kapcsán is, és mindig azt mondtuk, hogy a beruházási politikát mindig figyelembe kell venni. Nem, ez nem a, tartozik a nem tarifajelegű akadályok közé, de viszont ez az előfeltétele a gazdasági fejlődésnek, hogy elháruljanak a beruházások elől az akadályok, az Európai Unió és a világgazdaság szempontjából ez ugyanúgy így van. És hogyha az ekonban arról folyik a vita, hogy a gazdasági kormányzás nagy kihívására milyen választ adjunk, akkor nekünk is általánosságban kell a gazdaságpolitikai megoldásokat kidolgoznunk eh, már a jövő ökológiai eh, alapú gazdasága szempontjából is. Ezért olvassuk át még egyszer ezt a jelentést, és eh, próbáljuk meghatározni, hogy a mi szakbizottságunk mire kellene, hogy ebből koncentráljon. Csak két példát hadd hozzak fel. Hogyha megnézzük például Japán környezetvédelmi szempontokra alapozott döntéseit, már az EU-Japán szabadkereskedelmi megállapodásban is ezekről szó volt, most szerintem ezeket nem tekinthetjük korlátnak, vagy akad, kereskedelmi akadálynak, de lehet, hogy a saját környezetvédelmi teljesítményünket javítani kell a szénszegény gazdaság, az autókáros kibocsátásának a csökkentése érdekében, hogyha ott akarunk lenni a japán piacon. A másik példa, Arif úr is beszélt erről, és felvetette a GMO kérdésével összefüggésben. Itt van a REACH rendelet. Az Európai Parlament nagyon határozottan képviseli azt, hogy ragaszkodjunk a REACH-hez, és a reach kapcsolatos megállapodást ne tekintsük kereskedelmi korlátnak, de vannak olyan országok, akik ebben akadályt látnak. Hát ezek olyan példák, amikor meg kell győznünk a partnereinket, arról, hogy nyitottan, őszintén, transzferens módon vitassuk meg azt, azokat a kérdéseket, amelyek nagyon fontosak a gazdaság és a gazdasági fejlődés szempontjából Miben járulhat hozzá a kereskedelem a gazdasági fejlődéshez. És végezetül emlékeztetnék arra, hogy az 8 for Trade szempontból szintén egy kereskedelmi akadály, amiről beszélnünk kell, ugyanis a gazdasági teljesítmény nem csak piacra jutási szempontból kell vizsgálni az európai váltok számára, hanem azt is meg kell nézni, hogy a kereskedelem hozzájáruljon a partner országok vagy régió gazdaságának a fejlődéséhez is. És ezért a beruházási politika nem csak a kereskedelmi stratégia része e, nyilvánvalóan sokkal szélesebb gazdasági keretek közé kell beágyaznunk a beruházás politikát. És azt hiszem, remélem, hogy lesz lehetőségünk arra, hogy majd a további munka során ezeket a kérdéseket részletesebben megvitassuk. A mi frakciónk is nyilvánvalóan módosító indítványokat be fog nyújtani. Thank you. Köszönöm szépen. Mm, a bizottság részéről Dörkop úr fog szólni a bizottság nevében. Dörkop úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság szeretné megköszönni az Intának és kivetképpen a jelentéstevőnek, hogy foglalkozott ezzel az akadályokkal foglalkozó jelentéssel. Mm, ez a jelentés tükrözi a bizottság azon elhatározását, hogy szeretne foglalkozni méghozzá nagyon és célzott módon a nem vámtarifa jellegű akadályokkal. Ugye két oldalú, három oldalú tárgyalásokat kell folytatni, stratégiai partnerségek, végrehajtó intézkedések is vannak persze, Hálásak vagyunk az Intának azért, hogy ezt a témát felvetette. Ami azt a kérdés illeti, hogy amit elértünk a tarifák lépítésével, hogyan lehet azt garantálni, hogy az anti-bék, tehát az, ez a kulcsfontosságú a jelentésnek, hogy hogyan lehet garantálni, hogy egyik ne ássa alá a másikat. A bizottság részéről nagyra értékeljük azt, hogy különleges példákat említenek a jelentésben. Ezek nem csak azt tükrözik, amit mi mondtunk a saját kereskedelmi és beruházási akadályokról szóló jelentésünkben. Ha megengedik, kiemelnék két dolgot az ajánlásokban. Ezek nagyon fontosak nekünk. Az egyik kérdés az, ugye a preventív intézkedések kérdése. Ezt ki is emeli a jelentés helyesen. A preventív fellépés nagyon fontos, mert azt látjuk, a tapasztalataink arról szólnak, hogy az intézkedéseket jogalkotási eszközök segítségével végrehajtják, néha nagyon nehéz ezektől megszabadulni. A preventív kapacitás arról szól, hogy meg kell akadályozni, hogy ezek az eszközök, akadályok egyáltalán létrejöjjenek. A delegációinkkal együtt működünk, a delegációk, ugye az antennáink, eh, rajtuk keresztül tudjuk azt megvizsgálni, hogy milyen akadályokat kívánnak az egyes országok a kereskedelmi és befektetés eh, elé gördíteni. Én azt gondolom, hogy a parlamentnek eh, nagyon hasznos szerepe lehet ebben az összefüggésben, különböző delegációik segítségével, hiszen a delegáció talán jobban felmérik, hogy milyen szabályozói kérdések várhatóak a harmadik országokban. És persze nagyon fontos az üzlet, a vállalkozás. Nagyon fontos, hogy visszajelzéseket kapjunk az érintett cégektől, hogy ők mit látnak, milyen akadályok gördülhetnek eléjük, és mely akadályok nagyon károsak. Nem szabad pontosabban ugye van egy kapcsolati hálózata a vállalkozásoknak, cégeknek. Nagyon fontos, hogy mi ezzel a hálózattal működjünk szorosan együtt az üzleti cégekkel, csoportokkal, akik elmondják, hogy szerintük mik a legfontosabb akadályok. A második dolog, amit szeretnék megemlíteni az ajánlásokkal kapcsolatban, az, hogy mennyire fontosak a nemzetközi szabványok, normák. Nyilvánvalóan nagyon fontos, mint említettük, a kereskedelmi növekedéshoz a jelentésünkben, garantálni kell azt, hogy ki kell dolgoznunk, ki tudunk dolgozni nemzetközi szabványokat, egyfajta harmonizációt lehet elérni ezen a területen, hogy a fő kereskedelmi partnerek, kivetképpen új területekről, például az elektrom, az villanyautókat, illetve vagy, vagy a, a, villam, villamárammal működtetett autókat illeti. De hát főleg az új termékek esetében, az elektromos autók esetében egy fontos kérdés. A bizottság több részlegét illeti ez a kérdés. Szeretnénk együttműködni a másik bizottsági főgazgatóságokon dolgozó kollégákkal. Fontos az, hogy erősebb legyen a nemzetközi szabványokat képviselő testület. Egy utolsó megjegyzés az ajánlásokkal kapcsolatban ugye áthatóbb minőségi ellenőrzésre van szükség a nem nem vám tarifa jellegű akadályoknál. Most a potenciális következményekről készítünk jelentést, hogy ezeknek az akadályoknak milyen hatásuk van a vállalkozásainkra, az üzleteinkre. Vannak azért intellektuális korlátok, határok, amelyekre ütközhetünk, együtt a közgazdászaink más intézményekkel dolgoznak együtt, a vto val és más gazdasági osztályokkal. Az intézkedések minőségi következményeit kívánják felmérni, de nagyon nehéz elmondani, hogy mi a konkrét hatása például munkahelyek elvesztése kapcsán egy adott akadálynak de tudomásul vettük a jelentésben szereplő ajánlásokat, hogy megnézzük, hogy mit lehet még tenni ebben a kérdéskörben. Összegzésképpen ez a jelentés szerintünk nagyon fontos lökést, lendületet ad a munkánknak, mert amikor a kereskedelmi akadályokkal foglalkozunk. A következő Európai Tanácsülésre tervezett dokumentumunk március elejére készül el, tehát a kereskedelmi és befektetési akadályokról szóló jelentésünk, tehát jó lenne, hogyha valamilyen módon a márciusban közzéteendő jelentésünkbe beépíthetnénk a jelen, az itteni jelentés ajánlásait. Elkészül majd a következő úgymond protekcionista jelentésünk is, egy politikai összefüggésbe ágyalszuk ezeket. A következő jelentés a Kenny november elején megtartandó g 20 találkozója előtt fog előkészülni, és tesszük közé. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Most pedig térjünk vissza, Robert Sturdy-re jelentéstevő kapja meg a szót, a zárszót. Robert. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a bizottságnak nem szeretném csökkenteni a meghatározott mm, szabványokat, bármilyen VTO szabványt, ahogy el is említette, például az elektromos autóknál, azt hiszem, hogy adott a szabvány, amelyet a világon minden országnak el kell érni a köz érdekében. Tehát nem akarnék ezekkel, nem akarnék beavatkozni ebbe a szabványrendszerbe, sem csökkenteni. Christopher és jó magam, mindig jól kijövünk. Ő kicsit tovább megy, mint én, messzebbre megy. Azt mondanám Christopher, hogy az eredeti jelentés azért volt, azért készült, hogy mindenki elmondja véleményét. Nem tudtunk minden esetet beépíteni. Annyira hosszú volt az eredeti jelentés, pár könyvnyi dokumentumról volt szó az azt mondták az ipar képviselői, a bizottság nyilván tudja, hogy milyen problémáik vannak az érinteteknek, mm, talán egy korai előrejelző rendszer jó lenne, ha ebben a parlamentben lenne egy ilyen rendszer, akkor tudnánk kérdezni ezt a bizottság felé. Kader. Kadernek nagyon igaza volt abban, amit mondott. Ami a, az NTB-ket illeti, és a Solc úr is említett, ugye vannak NTB-k, sokszor oka van annak, hogy ilyen nem vám jellegű akadályt kialakítanak, ahogy tehát a hormonokat például. Ezzel tisztában vagyunk. Ugye vannak egészségügyi szabványok az Európai Unión belül, amelyek jóval túlmutatnak más Európai Unión kívüli országok szabványain sokkal igényesebbek. Ezeket persze fel is kell tartani. Hormonok, lehet például egy nagy jelentés készült a REACH-ről például, amely meghatározta a vegyipari normákat, szabanyokat az agró ágazatban is alkalmazott vegyi anyagokról is szó volt. Ezek nem kereskedelmi akadálynak tekintendőek, hanem arra valók, hogy ugyanazokat a normákat tartsák be a harmadik országból érkezők, mint mi, ahogy Solc úr is említette. És Kader, Krisztin, igen, igazad van, mindennel egyetetek, amit mondtál, én csak az itt lévők érdekében elmondanám, hogy Pascal Lemmy, Krisztin és én a WTO miniszteri ülésén felvetettük ezt a kérdést, megnéztük a WTO szabályait, és azt, hogy hogy, kellett, hogy kell nőket megreformálni, igazad van, teljes mértékben egyetértek. Azt hiszem, hogy a legtöbb megjegyzésre reagáltam. Nem ellenzem azt az elképzelés, hogy legyen néhány ilyen akadály, mert szerintem ugye NBT, tehát nem vám jellegű ö, akadály, mint említettem, közegészségügyet lehet megvédeni néhány ilyen akadályjal, de megfelelő, indokolt esetben kell ezeket az eszközöket alkalmazni, nem szabad, hogy a kereskedelem elé gördítsünk akadályt. A cipőipar például az Európai Unióban szenvedett. Ha az emberek cipőt gyártanak a gyártási költség alatt, például a bőr kidolgozás vagy feldolgozás költsége alatt, hát akkor nyilvánvaló nagyon fontos, hogy legyen importvám. Tehát ez egy tarifa vagy vámtarifa jellegű akadály, de hát ez persze egy indokolt szabály. Vannak olyan esetek, amikor a vámtarifa valóban működik, valamikor nem működik. Én nem szeret, szeretem alapelvként, nem szeretem használni a vámtarifákat. De mi említettem, vámtarifa vagy nem vámtarifa jellegű akadályok nagyon jók lehetnek. Amit Kader és mondott az időzítésről, hát mindenki szeretne több időt kapni mindenre ebben a parlamentben, tehát amit a bizottság is mondott helyesen, nekik tetszik ez a jelentés, és szeretnék figyelembe venni a következő jelentésükben. Ebből kiderül az, hogy mennyire fontosnak tekintik a parlamentet és a parlament álláspontját. Úgy meghallgatnak minket a múltban, a bizottság nem hallgatott meg minket. De legalábbis most kiderül az, hogy tényleg megfelelő mértékben hozzá tudunk járulni ehhez a témához. Remélem, hogy a módosítókat időben le tudják adni, hogy szeretnénk decemberi plenárisan legkésőbb eljutatni, ha lehet előbb ezt a dokumentumot szavazásra. Köszönöm. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtási határideje 23-a, ez holnap van. 6 óra, délután 6 óra. És a szakbizottságban pedig október 11-én szavazunk erről a jelentésről. A tízes pont. It's a opinion for AFET. Az AFET véleménye, ők az illetékes szakbizottság, ajánlás a bizottsághoz, a tanácshoz és a külszolgálathoz az EU-Ukrajna társulási szerződésről. A mi raportőrünk Pavel Zalewski itt van, úgyhogy átadom neki a szót, Pavel. Thank you very much. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Lengyelül fogom folytatni a hozzászólásomat. To jest nasza druga e, dyskusja na temat umowy e, o... Ez a vita arról szól, hogy Ukrajnával hogyan alakíthatnánk ki egy szabadkereskedelmi térséget. Tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos egyezmény. Mi is a célunk? Nem csak a piac megnyitása, az ukrajnai piac megnyitása és az EU piac megnyitása kölcsönösen, hanem azt szeretnénk, hogy Európában és Ukrajnában ugyanazok a normák, eljárások, lennének érvényben. Gyakorlatilag a végcél Ukrajna modernizálása. Ez egy olyan egyezmény, amely a társulási egyezménynek részét képezi, és a szabadkereskedelmi egyezményben vannak olyan részek, amelyek amiket már a társulási egyezmény diktál. Decemberben tavaly kezdődtek a szabadkereskedelmi zónáról a tárgyalások, és akkor lenne egy kérdésem a bizottsághoz. Hogy állnak a tárgyalások Ukrajnával? Mi azt az információt kaptuk, hogy pozitívak a fejlemények, csak vannak kisebb technikai problémák. Úgyhogy az a kérdésem, hogy a bizottság mit vár, milyen problémák maradnak még nyitva. Az is nagyon fontos, hogy a társulási egyezményről szóló vitában ne csak az ukrán kormány és az EU képviselői vegyenek részt, hanem az ukrán nép is képviseltesse magát. Így aztán hétfőn és kedden Ukrajnában jártam most, és különböző üzletemberekkel találkoztam, civil szervezetek képviselőivel, és független szakértőkkel is, akik támogatják az európai integrációt. Szeretném most ismertetni önökkel, hogy mik hangzottak ott el, mit hallottam ott. A javaslataikról szeretnék beszámolni, talán ezt is ismertetem majd. Holnap van a határideje ennek a jelentésnek. A társulási szerződés több fontos ukrán problémát kell, hogy megoldjon. Először is az áfa visszatérítés olyan termékek exportja esetén, amelyeket Ukrajnában állítottak elő. Ez nagyon fontos. Az ukrán kormány már többször megpróbálta megoldani ezt a problémát, eddig nem sikerült. Második, az elvámoltatásnak az eljárása. Jelenleg az a bevett gyakorlat, hogy az Ukrajnába importált áruk vámértékét mesterségesen magasan állapítják meg, ez nagyon rosszat tesz természetesen a kereskedelmi kapcsolatoknak. Harmad sorban. Az Ukrajnában végzett beruházásokat véteni kell, és a magántulajdont, illetve harcolni kell a korrupció ellen. Most hagyd számoljak be arról, hogy a civil szervezetek és a független szakértők mit mondtak el nekem a találkozóinkon. Mindenki egy dologban egyetértett, és ezt én szeretném hangsúlyozni és támogatni, nevezetesen. Lehetőség nyílik arra, a Lisszaboni szerződés keretében, hogy mielőtt a társulási szerződést ratifikáljuk, a 217-es 5-ös pontja szerint a tanács a bizottság kérésére dönthet egy olyan döntést, amely arra vonatkozna, hogy a társulási szerződést a gyakorlatban alkalmazni lehet, a nélkül, hogy jogilag életbe lépne még. Ez nagyon fontos mégpedig azért, mert minden arra utal, hogy a szabad kereskedelmi zónáról való tárgyalások és a társulási szerződésről szóló tárgyalások gyorsan lezárulnak. Én azt remélem, hogy a decemberi csúcson már, és hogy ott alá is írhatjuk. Kijevben lesz ez a csúcs, és nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság megtegye ezt az ajánlatot, mi parlament pedig támogassuk a bizottságot ebben, hogy informálisan alkalmazható legyen a gyakorlatban, amíg életben nem lépett társulási szerződés. Ez fontos az Unió számára is, a mi érdekeinket is szolgálja, hiszen így Ukrajna már a lefektetett feltételeknek megfelelően járhat el. <clears throat> Még miről tudok beszámolni? Gazdasági problémák az Ukrajnában. Az Európai Energiaközösségben való tagságuk. Nagyon fontos, hogy amikor a kereskedelmi zónáról tárgyalunk, Ukrajnában a naftogázt meg fogják reformálni az év végéig. Ez a Ukrajnában a legfontosabb gáz szolgáltató társaság. Ezen kívül milyen kérdés, probléma maradt még nyitva? A politikai helyzet Ukrajnában. Timoshenko asszony letartóztatása ezen kívül Oroszország és Ukrajna kapcsolata. Oroszország ugyanis megpróbálta lebeszélni és távol tartani Ukrajnát attól, hogy aláírja ezt az egyezményt. Ajánlottak Ukrajnának Kazaksztánnal és Belorussziával együtt egy vám uniós lehetőséget, Én egy hivatalos tájékoztatást kaptam erről az ukrán üzlet és gazdasági emberek társulásától, az ő vezetőktől, és a szakértők is tájékoztattak erről. Ők is elmondták, hogy mit gondolnak erről, és a vélemények egybeesnek. A polgári társadalom egyetért, a mi egyezményünk Ukrajnával nem csak egy sima egyezmény lenne a bizottság és Ukrajna között, hanem alapvetően hatással lenne az ukrán nép életére, méghozzá pozitív hatással. Kihatna arra, hogy az üzleteket hogyan lehet lebonyolítani. Így aztán a polgári társadalom képviselői, akikkel én találkoztam, azon a véleményen voltak, hogy nem szabad elpolitizálni ezt a társulási szerződést, és a lehető leghamarabb meg kell kötnünk. Más részről viszont a szabadkereskedelmi egyezménynek az alkalmazása helyreállítja a gazdasági egyensúlyt az EU és Ukrajna között kihat majd Ukrajna és Oroszország gazdasági kapcsolataira is. Az én részemről ennyi lett volna, várom a megjegyzéseket, köszönöm. Thank you. Uh, köszönöm szépen. Minden napirendi pont természetesen nagyon fontos, így ez is, de azért be kell tartanunk a szűkös időkeretet. Következő hozzászóló Zsors Kutas az szocialisták és demokraták frakciója képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Véleményem szerint a társulási megállapodás az EU és Ukrajna között konszolidálni fogja a politikai kapcsolatokat, és elősegíti majd a gazdasági integrációt is. Ukrajna 2008-ban csatlakozott a WTO-hoz, és ez megkönnyítette az EU és az Ukrajna közötti tárgyalásokat is. Véleményem szerint Ukrajna nagyon fontos partnere az EU-nak, a kereskedelmi partnere gazdasági együttműködés, az energetikai együttműködés, energiabiztonság, vízum kérdések. Nos, ezeket a kérdéseket Zalaszki úr is felveti a jelentésében, amihez ezúton is szeretnék gratulálni. Talán az energiabiztonság kérdésére érdemes odafigyelnünk. Tranzitország Ukrajna, az orosz gáz Ukrajnán keresztül haladt tovább, és 2009-ben, ne felejtsük el, volt egy súlyos gázválság, amit megszenvedtek az európai fogyasztók is. Sajnos az európai politika nem koncentrál eléggé az energia kérdésekre, inkább politikai célokat követ a politika, és emiatt nem, lehet, nem, tud, nem férhetünk hozzá külső gáz forrásokhoz. E tekintetben Ukrajna nagyon fontos partnerünk lehetne. Ukrajnában a jogalkotás kapcsán persze vannak problémák, és elég sok jogszabály szabályozza az olaj és a gáz szállítás, egy termelés problémáját, és ezt mindenképpen transzparens folyamattá kell tenni. De Ukrajna már jó lépéseket tett, hogy jobban közelítsen az EU felé, és ezt augusztusban az ukrán miniszterelnök nyilatkozata is alátámasztotta. A miniszterelnök támogatólag szólt az EU-val kötendő társulási megállapodásról, inkább ezt részesíti előnyben, és nem az oroszok által javasolt vámuniót. Persze további előrelépésre van szükség, például az emberi jogi kérdések területén, az alapjogok területén, azután itt vannak a munkakörülmények, normák, a diszkrimináció tilalma, az egyenlő esélyek biztosítása, és így tovább. Be fogok nyújtani módosítóindítványokat is. Sajnos elég rövid az idő, de remélem, hogy végül is nagyon jó jelentés fog megszületni. Köszönöm szépen. Többen jelezték, hogy szeretnének hozzászólni, hogy mindenki megtehesse ezt. Arra kérek mindenkit, hogy három percet ne lépje túl, ha lehet Kaspari képviselő először. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Szeretném eh, megköszönni az előadónak, hogy ilyen intenzíven foglalkozott ezzel a kérdéssel. Nem annyira magától értetődő, hogy ennek a szakbizottságnak egy eh, tagja eh, nagyon gyakran konzultáljon a partnerországbeliekkel, ezt nagyon köszönöm neki. És azért is hálás vagyok, hogy a véleménytervezetben és a ma tartott rövid bemutatóban is kiemelte, hogy itt e, a kereskedelem a fő kérdés. Ugyanis az elmúlt hetekben már fenyegető jeleket észleltem, itt a demokrácia, a jogállamiság e, kérdése vetődött fel Ukrajnával kapcsolatban, és e, emiatt ez a jelentés is szembe kellett nézni ezzel a veszéllyel, hogy ezek a kérdések majd elnyomják a gazdasági kereskedelmi szempontokat, ezért köszönöm, hogy az előadó ezt kiemelte említette a kettős árazás problémáját, a technikai eh, akadályok eh, problémáját. Valóban a véleményben ezeket kell kiemelni. Eh, ki kell emelnünk, hogy két dolog megoldódott, de azért még vannak tennivalók. Fontos, hogy Timosenko ügye is megemlítésre kerüljön a jelentésben, ez nyilvánvaló, de azért ügyeljünk arra, hogy ha Timosenko probléma megoldódna, az nem jelenti azt, hogy akkor automatikusan megszületik a társulási megállapodás. Itt két oldalú lépésekre van szükség, intenzívebbé kell tenni a gazdasági kapcsolatokat, ez ennek a véleménynek a tárgya, és ezt kell majd megvizsgálnunk észszerűen, amikor elkészül a jelentés. Köszönöm szépen. Köszönöm azt is, hogy betartotta a rendelkezésre álló időt. Most Helmut Solcé a szó GUE képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Ismét egy nagyon fontos kérdésről beszélünk. Köszönöm a jelentés készítőjének, hogy ezt benyújtotta nekünk, és foglalkozott ezzel a fontos kérdéssel, a társulási megállapodás kereskedelmi pillérével, hiszen ez egy új keleti szomszédsági politika része az én értelmezésemben. Közösen akarjuk eldönteni, hogy jövőben az EU milyennek szeretné látni Ukrajnát, és mit tesz ennek érdekében. A véleményben egy-két pontot szeretnék erősíteni. Jobban ki kellene domborítani azt, hogy a tervezett szabadkereskedelmi övezet, illetve megállapodás integráns része kell, hogy legyen a társulási megállapodásnak. Bármilyen spekuláció, ami ezt a kettőt külön választaná, nem szabad, hogy fel is megjelenjen. Itt utalnunk kell arra, hogy ez a kettő szorosan kapcsolódik egymáshoz. És hogyha tudjuk, hogy az összes területen az EU joganyag, az AKI 80%-a tárgya ennek a társulási megállapodásnak, akkor látjuk, hogy milyen hatalmas kihívás ez Ukrajna számára és a mi szakbizottságunk szempontjából talán jobban ki kellene emelni azt, hogy itt a tárgyalások célja a hosszú távú fejlődés és stabilitás is az ukrán gazdaság és egyetlen Ukrajna gazdasági fejlődése és stabilitása hiszen Ukrajna nagyon bonyolult helyzetben van, amikor meg kell, hogy feleljen ezeknek a jogi normáknak és miénk a, az a feladat is, hogy a gazdasági együttműködéshez hozzájárulva mi is ahhoz is hozzájáruljunk, hogy stabilizálódjon Ukrajnában a helyzet. Elmegysorban hát felmerül bennem, hogy reális ez az szervezett ütemezés, időkeret. Mi azt mondtuk, hogy mi az Európai Parlament már a megállapodás hatályba lépése előtt szeretnénk bizonyos dolgokat életbe léptetni, majd meglátjuk, hogy a bizottsággal és a tárgyal, tanácsra folytatott tárgyalások során az előadó egy, esetleg még finomít egy-két talán túl élesen megfogalmazott részen. Köszönöm szépen. Most pedig Vladfeder Béla, a néppárt. Kereskedelmi kérdésekre szeretnék koncentrálni, különösképpen mezőgazdasági termékek kereskedelmének a kérdésére Úgyhogy hát, nagyon óvatosnak kell lenni ezen a területen, hiszen Ukrajna jelentős termelési potenciálra rendelkezik, és több tagállammal közös határa van. Következésképpen a árukereskedelmi forgalom nagyon egyszerűen bonyolódhat ezeken a határszakaszokon, és így minden kereskedelmi kedvezmény, amit Ukrajnának nyújtunk, az jelentős hatást gyakorolhat az európai piacokra és az európai termelőkre. Sokaknak tűnik úgy, hogy Ukrajna túlzó és nem tényekre alapozott kereskedelmi igényekkel lépett föl az agrárkereskedelmi kérdésekben. Néhány termékügye különösképpen érzékeny, amivel foglalkoznunk kell, így például a búza export tilalmára vonatkozó ukrán intézkedések rámutatnak arra, hogy ha ezen a területen jelentős kereskedelembővülés következne be, az növelni az európai piacoknak a kiszámíthatatlanságát és az árak egyébként is nagy ingadozását, kedvezőtlen hatásokat gyakorolva az európai állattenyésztő gazdákra. Fontos, hogy a cukorkereskedelem kérdéséről is ejtsünk néhány szót. Ukrajna nettó cukorimportőr, tehát bármely jelentős mértékű cukorimport kedvezmény, vagy magas cukortartalmú termékekre vonatkozó importkedvezmény azzal a kockázattal jár, hogy nem kellően alátámasztott származási igazolványokkal rendelkező cukortermékek harmadik országokból Ukrajnán keresztül kerülhetnek az európai piacokra, ami az egyébként is nehéz helyzetben levő európai cukorpiac stabilitását veszélyeztetnék. És végezetül még egy kérdést emelnék ki állatjóléti intézkedések során európai termelők óriási befektetéseket hajtottak végre a tojás, tojótyúkok állatjóléti körülményeinek javítása érdekében. Ukrajnában gyakorlatilag nincsenek állatjóléti intézkedések, következésképpen, hogyha onnan például tojástermékek vagy tojás korlátlanul jöhet be az Európai Unióba, akkor a magasabb költséggel termelő állatjóléti intézkedéseket betartó európai gazdák versenyképtelenné válhatnak. Tehát két lehetőség van, vagy alkalmazni kell az állatjóléti intézkedéseket Ukrajnában is, vagy minden olyan terméket, amelyre vonatkozóan jelentős állatjóléti intézkedések vannak az Európai Unióban, azokat érzékeny termékként kell kezelnünk. Köszönöm. Thank you. And... Köszönöm szépen. Silvana Kormerin kapja meg az Alde nevében a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a megközelítést, amit választott. Nem nagyon sokat lehet kiegészíteni az elhangzatokkal a kapcsolatban. Nagyon is jól felkészülten készítette ezt a jelentést. Az EU számára nagyon fontos megállapodás, a társulási megállapodás, illetve a szabadkereskedelmi megállapodás, mert Ukrajna szomszéd partner kihívás is az Európai Unió számára. Egy olyan ország, amelyet szeretnénk közelebb hozni az EU-hoz. Ön e, nyilvánvalóan kimutatta, milyen gazdasági előnyökkel járna mindkét partner számára ez a megállapodás. Tehát azt hiszem, a bizottságtól jó lenne megtudni, hogy történt-e előrelépés a függőben lévő ellentmondásos kérdések, ügyek esetében, de említette azt is, hogy át kell alakítani, modernizálni kellene Ukrajnát. Ez egy nehéz politikai egyensúly, amit létre kell hozni, és a mi frakciónk számára fontos a demokrácia kérdéséről szólni, illetve az értékek, az EU értékeinek kérdését is taglalni kell, ezek nagyon fontosak. De ami az Oroszországgal való kapcsolatot illeti, Ukrajna nagyon fontos az Oroszországgal való kapcsolat fényében is. Nem tudom, hogy be tudjuk-e tartani a menetrendet. Szerintem az idő nagyon fontos tényező. Ha megnézzük az, előz, megnézzük az előző teleket, és emlékezünk ezekre a telekre, és hogy milyen problémák alakultak ki, most a szeptember végéhez közeledünk, jó lenne, hogyha fontos lépéseket hoznánk a következő hetekben de szeretném elmondani azt is, most németre váltok, mert Kaspári úrhoz intézem szavaimat. Csatlakozom az ő értékeléséhez, abban az értem, hogy persze aktuális fejleményeket, ami a jogsértési ügyeket illeti, Ukrajnában ezeket be kell vonni, meg kell figyelni a tárgyalásainkba, megfelelő egyensúlyt kell teremteni. De optimista vagyok, hogy a jelentéstevők valóban ezt a kérdést megfelelően kezeli majd a jelentésben, és hogy gyorsan megállapodásra tudunk majd jutni. Itt a folytatni tudjuk a munkát. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság részéről új hírek, fejlemények a tárgyalásokról. Philip Quisson úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogom megismételni, amit már elmondtak a hozzászólók, ki úr is mindent elmondott. A bizottság részéről teljes mértékben támogatjuk azokat a megállapításokat és elemzéseket, amelyeket bemutatott a jelentéstevő. Néhány apróságot említenék. Zeleszki úr egyetértek teljes mértékben a kapcsolatban, amit mondott, egy pici elemet leszámítva, na most, ha hogyan lehet, nem lehet alejni, hanem parafálni lehet bonyolult okai vannak ennek. Politikailag az a cél, hogy szignózzuk, ahogy tetszik, parafáljuk ezt a megállapodást, a társulási megállapodást. Tehát egyetértek azzal, ami elhangzott, az interakciót illetően. Tehát ami a szabadkereskedelmi megállapodás és a társulási megállapodás közötti viszont illet egyetértek önnel. Egy pont, ami kétszer elő is fordult, az energia kérdését kétszer is említették. Egy pici összefoglalót adnék a tegnap történtekről, el tudom mondani, hogy a kereskedelmi biztos világosan kifejtette véleményét az ukrán miniszterelnöknek, elnök helyettesnek nem lehet megállapodás, ha nincsen energiafejezet, amely lehetővé teszi, hogy az elmúlt két éve megtapasztalt téli kríziseket elkerüljük. Ha ezeket a válságokat nem tudjuk feloldani, akkor nem lesz lehetőség erre. Az ukrán félnek el kell fogadni ezt az energiafejezetet, különben nem tudunk előlépni. Ami Oroszországot életé és a geostratégiai kérdést, mindent fejben észben tartunk, az ukrán parlament világosan foglalkozott májusban, elfogadott egy határozatot, az Európai Unióval történő szabadkereskedelmi megállapodás először utána szeretne jól együttműködni az EU-val, ez nagyon jó, nem akarnak többet, Janukovics elnök úr ezt mindig elismételte. Ami, látom, hogy az idő gyorsan szalad, ami a tárgyalásokat magunkat illeti, mint említettem, tegnap volt a miniszteri szintű tanácskozás, de Gucht EU biztos úr, illetve az agrárbiztos, illetve a Krujev, ukrán miniszterelnök helyettes találkoztak. Ez a miniszteri szintű találkozó nagyon pozitív volt, kiváltképpen abban az értelemben, hogy az ukrán fél elfogadta azt, hogy figyelembe veszi azt, hogy mi az a fő irányvonal, amit követünk. Ugye vannak fontos témák, pontok, az energia, lesz egy energiaügyi fejezet, ami az mezőgazdaságot illeti, a cukor, ugye ez egyik kérdése reagálnék, a cukor kérdése ami a cukorral kapcsolatos engedményeket illeti, a parlamenti képviselő úr említette, ugye a cukor Ukrajnán át érkezhetne harmadik országból, ez egy nagyon fontos kérdés, aminek világosan helyt kell adni a, a megállapodásban, hogy hogyan történik a cukorkereskedelem, ami az autóipar liberalizációt illeti, talán nem tudják, hogy ez részét a megállapodásnak. Nagyon pozitív kimenetelű volt a tegnapi tárgyalás. Igyekszünk a határidőket betartani, ezt is említették többen a határidőt. Szeretnénk az év végére megállapodásra jutni. Köszönöm, mondja az elnök. De lesz ki esetleg záró megjegyzés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy pár kérdésre szeretnék reagálni, amely itt elhangzott. Kutas úr arra utalt, hogy mennyire fontos az, hogy Ukrajna tagja legyen a VTO-nak. Ez az első lépés a megfelelő irányban, így lehet liberalizálni. A VTO tagsági feltételei nyitották meg az ukrán piacot, a liberalizációt el kell mélyíteni, az EU részéről is persze. Ami az átláthatóságot illeti, amit az ukrán közigazgatás illeti, ez nagyon fontos. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit Kászpári úr említett, amit Kachmerin asszony is említett. Az állampolgári jogokról is van szó, az emberi jogok tiszteletben tartásáról. Julia Timoshenko esetében nem igazán tartják be az emberi jogokat. Most nagyon fontos, hogy mik az üzleti életben a lehetőségek. Nem csak politikai jogokról van szó, hanem <clears throat> az üzleti világ jogi helyzetéről. Ezen van mit javítani, ez egy világos jelzés az Európai Parlament részéről és az EU részéről általában ami a gáz tranzitot, földgáz tranzitot illeti, ez is előkerült. Örültem annak, amit a bizottság képviselője mondott. Garantálni kell az orosz gáz tranzitjánál, hogy a gáz meg is érkezzen Nyugat-Európába. Ez a mi vezérfonalunk. Már erről beszéltünk, de ez azt is jelenti, hogy Különleges morális kapcsolatot kell kialakítsunk Ukrajna és az EU között. Kivetképpen abban a esetben, amikor az orosz politika egyik eszköze a gáz, a földgáz. Többször volt már erre példa. Ukrajnában is. A gázpolitika. Oroszország vissza akarta tartani Ukranát attól, hogy aláírja a kereskedelmi megállapodást. Meg vagyok győződve arról, hogy egy álláspontot támogatnunk kellene, méghozzá azt, hogy Ukrajna közelebb kell kerüljön az EU-hoz. Ami a gázkereskedelmi szabványokat illeti, ezeket közelíteni kell az európai normákhoz, szabványokhoz, Oroszországgal való viszonyában is. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottságnak nem szabad már várakoznia. Tehát az áltárgy árral kapcsolatos tárgyalásokra, tárgyalásokra gondolok a földgáz esetén. Ukrajnának támogatást kell nyújtani, persze, ha Ukrajna ezt lehetővé teszi. Ukrajna és Oroszország közötti kapcsolatokat normalizálni kell, ami a gázimportot illeti, az oroszok szabad érkező gázimportját. Egy másik kérdés. Scholz úr foglalkozott ezzel a nagyon fontos kérdéssel. Arról a lehetőségre van szó, hogy Ukrajna képes-e végrehajtani a jogszabályokat. Persze a kérdés az, hogy van-e időnk a tárgyalásokra. Aztán van egy másik kérdés, hogy Ukrajna ezt a megállapotást valóban meg tudja valósítani, végre tudja hajtani. Tapasztalataink nem voltak a legjobbak ezen a területen. Ukrajna több megállapotást aláírt már, de aztán a végrehajtásnál merültek fel a problémák. Ma nagyon fontos, hogy már ma megkérdezzük Ukrajnától, hogy hogy kívánja ezt a megállapodást a gyakorlatba átültetni. Hogy kívánja Ukrajna a reformokat végigvinni. Ma nincsen koordinációs központ vagy hely, Nincs európai integrációs hivatal, Lengyelországban is így volt több éve, de most tehát nincsen Ukrajnában egy olyan hivatal, amely az Európai Uniós kérdésekkel foglalkozna, a koordinációval. Aztán, ami a Ukrajnában a van-e esetleg költségvetési sor, amely a megállapodás végrehajtását támogatná? Ebben nem vagyok biztos mi fogja követni ezt a megállapodást. Ezt a megállapodást ideiglenesen kellene elfogadni, és megnézzük, hogy mi a helyzet a alap. Szóba került a mezőgazdaság. Itt érdek ellentét van az Európai Uniós vásárló között, nekik nagyobb, nekik arra van szükségük, hogy megnyíljon az európai piac az ukrán te, előtt. Az Európai Bizottság kompromisszumos megoldást talált, a két fél érdekeit összeegyeztetendő. Ukrajnában nagyon nagy potenciál, tehát van lehetőség arra, hogy növeljék az agrártermelést. Nézzük meg világszerte milyen élelmiszer problémák vannak. Sokat beszélünk az élelmiszerbiztonságról. Oroszország nagyon fontos szerepet játszik. A szabad kereskedelmi társulásnak, megállapodásnak köszönhetően az agrár ágazatban is felelősséget kell vállalnia Ukrajnának. Versenyképesebbé kell tegye Ukrajna az agrártermékeit. Igen, mindjárt befejezem. Nyúle Timosenko asszony kérdése, szabadságának kérdése. Azt hiszem, hogy világos álláspontot kell foglalnunk. Remélem, hogy ez a probléma nem sokára megoldódik. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Megkapták ennek a véleménynek a tervezetét, és holnap van, 6 órakor délután, a módosítók benyújtásának határideje. Köszönöm szépen, most aztán föl kell gyorsítanunk a következő két napi rendi ponttal. A 13-asra ugyanis több időre lesz szükségünk, úgyhogy kérem, a következő két pontot röviden tudjuk le. 11-es pont, megint az AFET-nek készül a vélemény ajánlása tanácsnak, bizottságnak és a külszolgálatnak az EU-Grúzia társulási egyezményről. Tehát csak úgy, mint az Ukrajnáról szóló társulási egyezmény, itt is megkapták a véleménytervezetet a dossziéjukban. Mivel azonban a raportőr nincs itt, ezért aztán Kaspari úr ön? Nem. Akkor egy másik tagja a néppártnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Andrikiéne asszony nem tud itt lenni, Kászpár úrnak pedig el kell menni, úgyhogy én adom át az üzenetet, és megpróbálok rövid lenni. Grúzia nagyon fontos az adott régióban, és valószínűleg a régióban ez az ország az, amely a legnagyobb lépéseket tett előre a demokratizálódás útján, és fő kereskedelmi partnerünk is, számukra is, és számunkra is nagyon fontos, hogy jó irányba gyorsan le tudjuk ezt a folyamatot. EU és Grúzia között már 99. júliusából létezik egy partnerségi szerződés, utána két oldalú társulási szerződést kötöttünk, amely alapját képezheti az átfogó szabadkereskedelmi egyezménynek. Ez az egyezmény nagyon fontos Grúzia számára ahhoz, hogy továbbfejleszhesse a kereskedelmi kapcsolatait az EU-val. Sajnos azonban voltak és vannak is olyan jelek, amik azt mutatják, hogy nem haladunk megfelelő mértékben előre. A szabad kereskedelmi térségről szóló tárgyalások körülbelül egy évvel ezelőtt kezdődtek, tavaly júliusban. De most még mindig nem tudunk beszámolni kézzelfogható eredményekről. Úgyhogy Andrikiene asszony reméli, hogy legközelebb, valószínűleg még szeptemberben lesz miről beszámolni. Ő nagyon szeretné, hogyha létrejönne ez a szabadkereskedelmi egyezmény Grúziával, hiszen ez fontos az EU és a parlament számára is. Ez egyfajta elkötelezettség a keleti partnerség felé. A nemrégi válsághelyzet ellenére Grúziában, a régióban az állampolgárok messze a legnagyobb szabadságjogokat élvezik, és prioritást képeznek a parlament számára és az EU számára. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Kutas úr, két perce van. Președinte, o să fiu foarte scurt. Köszönöm szépen, rövid leszek. Csak úgy, mint Ukrajna esetében, úgy gondolom, hogy Grúzia is nagyon fontos partnere az EU-nak. Stratégiai érdekünk a, régió, a régióban az, hogy Grúzia stabilitását és felvirágzását biztosítsuk. Ez az egyezmény azt tanúsítaná, hogy mindkét fél elkötelezett. Szerintem Grúzia jó irányba halad, de van még mit tenni, hogy a bizottság ajánlásait teljes mértékben végrehajtsák. Vannak még technikai akadályok, versenypolitika, szellemi tulajdonjog, ezek mind vitatott kérdések még. Szerintem Grúziának megfelelő erőforrásokat kell rendelkezésre bocsátani ahhoz, hogy jogi és más reformokat hajtson végre, hogy az eredmény, hogy az egyezmény életbe léphessen. Ezen kívül az intézményeit karcsúsítani kell, és minősíteni kell a terményeit. Én módosítókat adtam be, és rá fogok mutatni arra, hogy a fenntartható fejlesztés, az emberi jogok védelme, a munkafeltételek, mind-mind feltételei ennek az egyezménynek. Köszönöm. Thank you, Emma. Köszönöm, Muszkádini asszony. Nagyon rövid leszek, elnök úr. Szerintem a Szovjetunió volt köztársaságai számunkra érvényes az, hogy figyelembe véve, hogy mi történt a múltjukban, aggodalmakra adnak okot, de mégis a mezőgazdasági terményeikkel kapcsolatban meg kell bizonyosodnunk arról, hogy például a <clears throat> szennyező hulladékot megfelelően kezelik, hogy atomhulladékot nem tárolnak. Ezeknek a problémáknak a megoldása hozzásegítene minket ahhoz, hogy gyorsabban megoldjuk a szerződések problémáját, illetve ezek az országok akkor az így feltisztult földeket termelésre használhatják káros lenne számunkra és az ország számára is, hogyha ezeket a problémákat nem oldanánk meg, hiszen így az EU-s állampolgárok szennyezett termékeket használnak. Most pedig Filip Kisson úrja szó. Még gyorsabb leszek, mint Ukrana kapcsán, elnök úr. Azt hiszem, hogy itt is nagyjából egyetértek azzal, ami elhangzott a képviselők által. Néhány tényszerű elemről szeretnék szólni a javaslatokkal kapcsolatban, a jelentés kapcsán, de szerintem majd négy szem közt megbeszéljük ezt. Azt szerettem volna csak elmondani, ami ezt a szabad kereskedelmi megállapodást illeti Grúziával, az mint Ukrajna esetében, reformtervet kell végrehajtani ennek az országnak, és amikor a reformok eléggé előre haladott állapotban vannak, akkor velük ezt az FTA megállapodást megnyitjuk. Solcó utána kapcsán világosan fogalmazott, az EU közös vívmányainak nagy részét érinti ez a megállapodás. Én szeretném, hogy tehát az Eastern Partnership csúcs találkozót jövő héten lesz, kérem kísérjék figyelemmel, az EU és hat partnerek között lesz ez a tárgyalás. Grúziával kapcsolatban is világosak vagyunk, ha Grúzia hajlandó és kész arra, hogy reformokat hajtson, hajtson végre, amiket várunk tőle, akkor készek vagyunk a következő hónapokban megkezdeni a tárgyalásokat. Köszönöm szépen. Most megint a raportőrje szó. Remark. Very good. Akkor nagyon gyorsan Köszönöm a megjegyzéseket, de tudom, és Kiena asszony is biztos egyetetlen az első hozzászólóval, Grúzia minden technikai feltételnek megfelel, hogy a szabadkereskedelmi zóna egyezményt létrehozhassuk velük, és ahogy Muszkárdini asszony is mondta, ellenőriznünk kell, és azt látjuk, hogy hatalmas lépéseket tettek előre az elmúlt években a krúzok, úgyhogy szerintem nem lesz problémás a megfelelő intézkedések végrehajtása. És akkor lezárhatjuk és megköthetjük ezt az egyezményt. Elnök, köszönöm. Megkapták a jelentéstervezetet, holnap 6 óráig kell beadniuk a módosító indítványokat. 12-es pont, vám modernizáció. IMKO szakbizottság az illetékes, a belső piaci szakbizottság. Ez egy véleménytervezet, megkapták a véleménytervezetet, és Krisztiána Muscardinié a szó. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Megpróbálok rövid lenni. Figyelembe véve, hogy erről a témáról már szó esett a szakbizottságban. És de Gücht biztos jelenlétében is megbeszéltük ezt. Nagyon fontos, hogy lefektessük hogy a vám, ami az EU külső határain jelentkezik, egy határt képeznek, hogy megvédjék az EU-s fogyasztókat, és hogy ne hozhassák be a hamisított vagy illegális termékeket az EU-ba. Ezért nagyon fontos, hogy a vámolás egységes módon folyjon. Ha ez nem valósul meg, akkor az európai kereskedelemben a verseny torzulna. Figyelembe véve, hogy ha egyes országok másfajta elvámolást alkalmaznak. Hagy mondjak egy példát. Néha bizonyos árukat bizonyos áfa kulcsal sorolnak be, más országokban más kulcsal. Nyilvánvaló, hogy az EU-nak az az érdeke, hogy a kevésbé drága megoldást válassza. Csak hogy ez kisebb ellenőrzési szintet eredményez. Úgyhogy lehet, hogy elérhetők olyan termékek az EU-s állampolgárok számára, amelyek az EU-s piacra úgy léptek be, hogy nem vámoltatták el őket olyan alaposan. Ezért szükséges az, hogy a külső vámrendszerünket egységesítsük, és felszólítanánk a tagállamokat, hogy harmonizálják a rendszereiket. Biztosítsák azt, hogy az európai jogalkotást következetesen alkalmazzák a gyakorlatban, tartsák tiszteletben a fogyasztók jogait. Természetesen vannak több oldalú egyezmények is ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Most pedig a szocialisták jelszó két percet. Köszönöm szépen, elnök úr. Susta urat képviselem, úgyhogy föl is olvasnám, hogy mit gondol. Hagy kezdjem arra azzal, hogy sajnálom, hogy ma nem lehetek ott az ülésüken, és szeretném megköszönni Krisztiana muscardini ezt a jelentését, ez egy nagyon fontos témakör, hiszen itt az IMCO szakbizottság számára véleményt alkotok. 2008-ban a közösségi vámkódex megreformált változatát elfogadták. Elnök felszólítja a hozzászólót, hogy lassítson a tempóján. hogyha lenne szíves lelassítani, mondja az elnök. Tehát mostanában azt láttuk, hogy egyre növekszik a nemzetközi kereskedelem volumene, és ez azt jelenti, hogy a vám egyre fontosabb az EU számára, hiszen így védhetjük az EU-s határokat, megállíthatjuk az illegális és veszélyes árukat, amelyek veszélyeztethetik az állampolgáraink jólétét, vagy a szellemi tulajdonjogokat. Egyetértek a raportőr legtöbb javaslatával, valóban hatékonyabb vámrendszerre van szükségünk, és ki kell iktatnunk a szükségtelen bürokráciát, de ugyanakkor biztonságos vámulást kell biztosítanunk, normalizálnunk kell a nemzetközi előírásokat, hogy egységesek legyenek a rendszerek minden egyes tagállamon, és természetesen modernizálnunk is kell a vámeljárásokat, és új technológiai járásokat kell alkalmaznunk. Ez természetesen azt jelenti, hogy az EU-nak be kell ruháznia, csak úgy, mint a tagállamoknak. Együtt kell működnünk, a nemzetközi együttműködés nagyon fontos ezen a területen, több két oldalú kereskedelmi egyezményre van szükség a főkereskedelmi partnereinkkel, és aktívabban kell részt vennünk a multilaterális piacokon, a WTO-ban és a világfám szervezetében. Együtt szeretnénk működni a jelentéstevővel és a többi árnyék jelentéstevővel. Köszönöm szépen. Elnök, és most Szilvána Koch-Merlin, Alde. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni az előadónak a nagyon átfogó, teljességre törekvő szöveget. Két olyan elem van ebben, amelyekkel kapcsolatban azért módosító indítványokat is be fogok nyújtani. Röviden most ezeket szeretném összefoglalni. Az egyik a szóbeli vámnyilatkozat megszüntetése, ez néhány tagállamban még működő gyakorlat volt, a bizottsági javaslatban ez már nem szerepel. Ez egy lényeges elem, volt levélváltás ez ügyben a bizottság és az IMCO között, és szerintem azok a példák, amelyeket a levélben említenek, nem voltak nagyon meggyőzőek, ugyanis ez a magánimportra vonatkozik, és nem a kereskedelmi importra. Itt, hogyha megszűnik ez a szóbeli vám nyilatkozat, akkor ennek az indokolását szerintem nem fogadhatjuk el, ezt a jól bevált gyakorlatot meg kellene őrizni. A módosító indítványomban ezt fogom majd kihangsúlyozni. A másik téma, ez megint csak gyakran előkerül, a lista szabályozás bevezetése. Itt a származási szabályokról van szó, honnan származik egy adott termék. Ez egy nehezen megszületett kompromisszum volt. Most ezt a bizottság javaslata megkérdőjelezi ezt a kompromisszumot, ami nekem nem nagyon tetszik, és ezért be is jelentem, hogy ezzel kapcsolatban is be fogok nyújtani egy módosító indítványt, és ezt már most akkor az előadó és a kollégák tudomására hoztam. Elnök, köszönöm szépen. A bizottság képviseletében Káde hát, úr van itt a taxút képviseletében. Köszönöm szépen a bizottság mindenek előtt megköszönni ennek a szakbizottságnak és az elnöknek azt, hogy ezzel a jelentéssel hozzájárulnak a e, vám korszerítési törekvésekhez. Ez a szakbizottság is, e, és az előadó is felismeri, hogy a vám milyen kulcsfontosságú szerepet játszik a társadalmak védelmében, ugyanakkor meg kell könnyítenie a törvényes kereskedelmet, mert ez e, a gazdasági növekedés egyik kulcseleme. Hogy a raportőr is rámutatott erre, a vám szervek egyre több intézkedés foganatosítanak, hogy az egészséget, a biztonságot, a környezetet veszélyeztető dolgokat kiszűrjük. Az európai gazdaságot is védi a vám, így például oly módon, hogy az IPR-t, a szellemi tulajdonjogokat védi. A vámok olyan privilegizált helyzetben vannak, hogy a kereskedelmi, az áruforgalom ellenőrzése révén ezt a feladatot el tudják látni. Megpróbálunk egy egyszerűbb, interoperabilis környezetet teremteni a vámjárások és a kereskedelem számára a borszerűsített vámkódex alkalmazásával, illetve az elektronikus vámra vonatkozó döntéssel a kódex még nem teljes mértékben valósul meg, vagy kerül végrehajtásra. A parlament erről tájékoztatást kap, az INTA elnökkét is tájékoztattuk arról, hogy valószínűleg el kell majd halasztani a korszerűsített vám kódex alkalmazásának a határidejét, de a törekvésünk változatlan, szeretnénk ennek a korszerűsítésnek az előnyeit minél előbb élvezni a vám nagyon sok feladatot lát el. Ide tartoznak olyan konkrétumok is, amelyeket eh, az vélemény is eh, taglal, például a eh, díjak kérdése, azután kockázatkezelés, a külső határok őrizete, illetve különböző büntetések, szankciók. A tisztelt parlamenti képviselő feltett egy kérdést az import áfával kapcsolatban, illetve ha jól értettem az utolsó ott a szóbeli vámnyilatkozatról volt szó. Most ezekről a kérdésekről még folyik a gondolkodás, különösen az utolsóra igaz ez. Itt sok konzultáció zajlott parlamenti képviselők és az Európai Bizottság között. Szeretném biztosítani önöket arról, hogy olyan megoldást fogunk találni, ami össze, összhangban van a papírmentes környezettel, és ugyanakkor megfelelő előnyöket biztosít a felek számára. Az önök inputjai segítsége segít majd minket abban, hogy megtaláljuk a jó egyensúlyt a megfelelő védelem, illetve a kereskedelem megkönnyítésének a szempontjai között. Köszönöm szépen! A raportért kíván-e még valamit mondani? Krisztiána, szeretném megköszönni a kollégáknak, amit elmondtak. Módosító indítványokkal természetesen lehet még javítani ezt a véleményt. Hadd emlékeztessem az Európai Bizottság képviselőit arra, hogy egy ilyen sürgető kérdéssel kapcsolatban azért nem lehet mindig csak halasztani, halasztani a dolgokat. A vám ellenőrzések a külső határon zajlanak, és tulajdonképpen a vám intézkedések jelentik az egyetlen védő gátat a hamisítások, valós termékek elleni védekezésben. És még mindig nem vagyunk képesek arra, hogy ugyanolyan megfelelő garanciákat biztosítsuk minden európai polgár számára. Egységesíteni kell a VAM eljárásokat. Hogyha viszont abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a belső piac úgyse fog kiteljesedni, hát akkor hagyjuk mindent, ahogy van, akkor a nemzetközi, nemzetközi kereskedelemben is, annak függvényében, hogy melyik határon lépj át egy termékhatárt, különböző szabályoknak van kitéve. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje holnap délután 6 óra a szakbizottságban pedig a tervek szerint október 11-én fogadjuk el ezt a véleményt. Most menjünk tovább. A következő 13. Eh, pont az EU és Marokkó között a mezőgazdasági és halászati termékekre vonatkozó kölcsönös liberalizációról szóló megállapodás második eszmecserét folytatjuk le ma erről a kérdésről. Szakértőt is meghívtunk. Júliusban a politikai szereplőkkel folytattunk le konzultációt, ma pedig itt van velünk Andreas Gongorán úr, aki a La Coordinadore, stb. stb. spanyol szervezet volt vezetője. Azután George Jourdan is itt van, főigazgató, a Marché de Saint-Charles Perpignan Francais szervezetnél, és itt van Angélique de la asszony. C'est de maraîchers de la FNSEA are also from France. Um, also we have még ugyanígy itt van velünk Maffredo Fanti úr az EU külügyi szolgálatától, Nicolas Verli úr a DJ Agritól, abban a minőségében, hogy ő a mezőgazdaság és halászati albizottság elnöke, illetve alelnöke az EU marokkói albizottságra van szó. Ez a megállapodás a hatályba lép, és Franti úr, valamint Verli Verli urak a képviselők rendelkezésére állnak, és el fogják mondani azt, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy a szándékolt módon valósuljon meg ez a megállapodás. John Hack, és itt van velünk, aki a DJ Agrinál a külkapcsolatokért felelős. Kezdjük meg tehát az eszmecserét, hallgassuk meg a vendégeinket, Először 5 percet adok, 5 percet kap mindegyik eh, vendégünk, külső szakértőnk, utána a képviselők szólhatnak hozzá, Fandemé eh, és eh, Férle uraknak adok majd ezután szót, és legvégül a rapportőr teheti meg záró észrevételeit. Még nem született döntés arról, hogy mi lesz, milyen ütemezésben megy tovább majd ez a dosszié. Kezdjük tehát az eszmecserét, hallgassuk meg először Bongorán urat. He comes from Spain, from the, as I... Ő spanyol, már elmondtam. The agricultores y ganaderos, the organizations hogy mely szervezetet képviseli. Ez alapvetően egy gazda szövetség Spanyolországban. Parancsoljon! Tardes a todos. Eh, mi nombre es Andrés Góngora Belmonte, soy el responsable. Üdvözlöm Önöket, Andreas Gogorának hívnak, zöldség gyümölcs területért vagyok felelős ennél a spanyol gazdaszervezetnél. Szeretném megköszönni mindenek előtt a meghívást erre az eszmecserére. A hozzászólásom valószínűleg hasznos lesz majd eh, ahhoz, hogy önök meg tudják hozni a döntést ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Gazdálkodó vagyok, Spanyolország délkeleti részén, Almeriában már több generációta foglalkozunk zöldség-gyümölcs termesztéssel. És természetesen a válság ebben az ágazatban is jelentkezett, és ez csak erősíteni majd, mint a válságot, ez a megállapodás. Megpróbálom betartani az 5 perces időkeretet, és rávilágítani arra, hogy a mediterrán térség mezőgazdaságának a gerincét milyen súlyosan sértik az ilyen és ehhez hasonló megállapodások. Ez Európának nem hoz semmit, és a marokkói vagy Szaharában élő embereken, akik ott zöldség-gyümölcs termesztéssel foglalkoznak, hát nekik persze jó egy ilyen megállapodás. Szeretném kiemelni, hogy az a kérdés, amivel foglalkozunk, most nem a paradicsomról szól, amiről már elég sokszor beszéltünk, hanem erre a megalapodás kiterjed a teljes zöldséggyümölcs szektorra. Ennek a ágazatnak a liberalizálásáról szól ez a megállapodás. Itt általában a paradicsomról beszélünk, de hát nem csak a paradicsomról van szó ebben a megállapodásban. És hogy szóljak még valamiről, néhány szám talán hasznos lenne egy hogy jobban értsék. Itt tulajdonképpen éppen az teljesen megművelt területnek csak 3%-án van eh, zöldség és gyümölcs termesztés, de 1 eh, millió 200 ezer kis üzem foglalkozik eh, zöldség és gyümölcs termesztéssel. Az európai mezőgazdaság 17%-óra van szó, több mint 50 milliárd eurót hoz ez az ágazat, tehát rendkívül fontos szerepet tölt be az őségimes termesztés nagyobb a termelési értéke, mint a tej ágazatnak vagy a búzának. 1 millió 400 ezer ember dolgozik ebben az ágazatban, és számos ipari, feldolgozóipari tevékenység is kapcsolódik az ágazathoz. Tehát nagyon sok embert érint az, ami az zöldséggyümölcs termesztésben történik. Spanyolországban, abban a régióban is, ahol én élek, hatalmas az import, 14 millió, a teljes mezőgazdasági termelés 30 százaléka, és ez a kap keretében zajló termelés. Azt hiszem, hogy nagyon Nehéz most eh, már a eh, piacon eh, nyereségesnek lennünk, mert csak 3% támogatást kapunk a közös agrárpolitika keretében. De hát a piacról élünk, nyilvánvaló, éppen emiatt, és minden nagy nyitás, liberalizáció a kereskedelemben destabilizálja a belső piac működését Európában, és súlyosan rontja a rentabilitást, nagyon eh, negatívan befolyásolja a foglalkoztatást. Nagyon fontos tehát számunkra, hogy a következőt vegyék figyelembe. Ezeket a tényeket nem szabad szem előtt éveszteni, amikről az előbb beszéltem, és hadd soroljak fel még néhány tényt. Nem tudom, tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire fontos a mezőgazdaság. Persze mi gazdák tudjuk, hogy mennyire fontos, hogy legyenek kereskedelmi kapcsolataink Észak-Afrikával, nem csak Marokkóval. Fontos, hogy legyenek megállapodások, de fontos az is, hogy ezek olyan megállapodások legyenek, amelyek biztosítják az európai mezőgazdaság jövőjét, és ugyanakkor az észak-afrikai polgárok jövőjét is. De ez a megállapodás, amiről szó van, egyiket sem biztosítja. És még a következőt hagyd emeljem ki. Már különböző hatás, vizsgálatok is itt az EU-ban rávilágítottak arra, hogy milyen következményei lesznek az ilyen agrárliberalizációnak. Konkrét hatásvizsgálat azonban nem készült a Marokkóval kötendő megállapodásról, viszont azt tudjuk, hogy a zöldséggyümölcs ágazat lesz ennek a nagy vesztese, mert nem, bír, nem tudnak versenyképesek lenni a marokkói termelőkkel. Fontos figyelembe venni, hogy ezen a területen a liberalizáció valóban szolgálja-e a nyugat-szaharai és a marokkói emberek eh, érdekét hiszen az Európai Uniós piacra irányuló, irányulnak, de itt elsősorban eh, európai eh, tőkével működő nagy multik eh, tevékenykednek Marokkóban ebben a szektorban, és ebben nem, nincs igazán semmi haszna a helyi marokkói termelőknek. Nagy multikról, na hatalmas vállalkozásokról van itt szó, és ez végezetül káros az a helyi termelőknek, akiket pedig inkább kellene védeni. A végéhez közeledek, elnök úr. A kereskedelem liberalizációja végső soron a, e, ezekben az országokban nem segít elő a demokrácia, a szociális e, és egyéb jogok erősödését. Az elnök félbeszakítja, kérem fejezze be, uram. Igen, most Rundan úr következik főigazgató, a Marché Sonchard Perpignan. Uram, hol, hol van ön, uram? Elnök úr, Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Először is szeretném eh, pontosítani a Saint-Charles Internet egyik legfontosabb központ, nagyon fontos eh, az gyakorlatilag a Európán kívül termékek befogadása és azok összevetése az európai eh, termékekkel. Ugye vannak spanyol, marokkói és egyéb források. Elnök úr, ez a megállapodás, amire foglalkoznak, ez a megállapodás Marokkóval mindenképpen Marokkó különleges státuszát kell megfogalmazni, hiszen előrehatos státusszal rendelkezik Marokkó. Teljes liberalizációra van a szükség, de ez persze nem így alakult. Figyelembe kell venni a speciális sajátosságokat, amelyek a temelők számára felmerülnek. Ez a liberalizáció, ez a megállapodás lehetővé teszi az európai gazdák számára, hogy kedvezményezetje legyenek a marokkói piacnak. Tudjuk, hogy az azonnal liberalizáció 80%-ot eh, hagyták jóvá, és 10 éven keresztül. Ha nem is aszimetriához vezet ez a eh, megállapodás, szerintem ez pozitívabb, mint a hogy 55%-os az Európa felé történő nyitás. Ez a megállapodás valódi nyitást fog garantálni az Európai Unió számára, egy olyan országból, ahol gyorsan fejlődnek a fogyasztói szokások, és nagy a demográfiai növekedés. Ne felejtjük, hogy vannak fontos engedmények, a gabonák, az olajtermékek, a zöldségek, gyümölcsök területén. Ez az első alkalom, hogy mindenfajta korlátok nélkül lehet a termékeket értékesíteni. Fel kell a figyelmet arra, a zöldséggyümölcs különleges sajátosságairól beszéltek. A vámtarifa eszközöket fel, fenntartották bizonyos termékek esetében, például a paradicsom termesztésnél. Öt évre csökkentették, vagy korlátozták a paradicsom termelést, és vámmal látták el. Nagyon fontos a kiegészítés, a mediterrán térség két régiából származó termékeket összevetették, van egy megfelelő belépési ára, amelyet fenntartottak, a nemzetközi szabályok betartása nagyon fontos, a növény és állategészségügyi és közegészségügyi szempontokat be kell tartani. A mostani megállapodásra vonatkozóan le kell mondani, hogy a kereskedelmi mérleg ma Marokko és az Európai Unió között az EU számára kedvezményes. 11,7 milliárd ami az exportot illeti, 7,3 milliárd az import. 5 milliárd a különbség nagyjából a kettő között. 1,2 millió tonna, ugye most a gyümölcszöldségről beszélve 850 ezer tonna érkezik, aztán ennek egy hamadát teszik ki a paradicsom. 65%-át tesszük ki annak, ami az európai területen kerül majd hatály alá. Azt kell pontosítani, hogy ma objektíven azt látjuk, hogy növekedik a kereskedelem, de a, a spanyol mm, területen az elmúlt három évben 20%-os növekedést láttunk, és kevésbé jelentős a növekedés, 4%-os a mm, marokkói gyümölcsök behozatalának növekedése, a 20% a Spanyolországból érkező termékre vonatkozott. Ami a kis termelőket illeti, csoportot hoztak létre annak érdekében, hogy a logisztikai lehetőségeket összehangolják. Ami az import ellenőrzés illeti, a bizottság munkáján túl szeretnénk önöknek elmondani, hogy létrehoztunk egyedülálló módon Európában egy adattárat, amely lehetővé tesz, hogy reális időben tudjuk, hogy milyen mennyiségű termék érkezik, áramlik. Azt mondhatjuk, hogy ma nincsen olyan öm, túlkapásról tudomásunk, ami a tárifekat illeti. A VTO megalapodáson túlmutató szabályról is van szó. Valóban szabályozói erőfeszítéseket kell tenni, így lehet majd stabilizálni a piacot. Egy nagyon fontos probléma a közegészségügyi, növényegészségügyi szabályzást tudni kell, hogy a vizsgálatok az elmúlt években azt mutatják meg, hogy a nem megfelelés azt gondolom, hogy nem mondható, hogy rosszabb lenne, mint más harmadik országokból érkező termékeknél. A Sunshine egy minőségkérdezési rendszert vezetett, ott is a nem megfelelés a harmadik országokkal szemben 3,2%-os kisebb, nagyjából közösségi szinthez hasonló. Aztán elnök úr, szeretnék egy dolgot kiemelni. Egy súlyos válságot éltünk meg természetesen a koli baktérium, az elkoli baktérium kapcsán azt hiszem, hogy vörös posztónak tekinthető ez, nagyon fontos a mm, közegészségügyi, növényegészségügyi kérdések. Tehát nagyon fontos, hogy az ágazatunkat fel kell lendíteni, és arról kell gondoskodni, hogy kockázatok nélkül biztonságosan lehessen fogyasztani termékeinket. Köszönöm szépen. Most pedig az utolsó hozzászóló, Madame de la aki a francia zöldségtermelők elnöke, Öt perce van, asszonyom. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy fogadnak minket, és elfogadták, hogy ezt a vitát közösen folytassuk a az EU-marokkói megállapodása kapcsolatban. Világos, nyilvánvaló, hogy nem fogom megismételni a, a spanyol kollégám javaslatait, mert nagyjából egyetetek az ő által elmondatokkal. Ha megengedik, egy termelési ágazatra e, irányítom a figyelmet, méghozzá a paradicsom termelésre van szó. A paradicsom az első érintette, érintett ilyen a megállapodás módosításának. Azt szeretném elmondani, hogy a paradicsom az első számú termék, amelyet Franciaországból exportálunk zöldségeken belül, és nem tudom, mit tettek a többi zöldségtermékkel, illetve hát a többi perce figyelünk erre is. Ami a szabadkereskedelmi megállapodást illeti több mint a fele az importált paradicsomnak Marokkóból érkezik. Tehát látjuk, hogy mekkora nagy jelentősége van annak, hogy egyensúlyt kell teremteni a piacok között, kiváltképpen a paradicsom termesztés esetén, főleg az üvegházban eh, termelt paradicsomokról van szó. Nos, arról van szó, hogy ennek a megállapodásnak a tartalma tehetően negatívan hat erre a már említett egyensúlyra. Mi megállapítottuk az elmúlt években azt, az előző megállapodások segítségével, hogy a belépési ár javítandó, és a kvóták, amelyeket Marokkónak megadtak, sajnos a marokkóiak túllépték. Több adat szólt át amellett, amely alátámaszt az általam adatokat, ami a védzeradékot illeti, amelyet korábban előterveztek. Ez nem volt hatékony, és kvázi semmire sem jó ez a védzeradék. Amit ki szerettem volna emelni még az, hogy mit is jelent ez nemzeti területen, ez az ágazat is Európában. Nagyon fontos a munkahelyek száma. Franciaországban 40 ezer munka kapcsolódik közvetlenül vagy közvetetten. Ezek általában alacsony képzettséggel rendelkező emberekre vonatkozó munkahelyek. Az a kérdés, hogy milyen hatása lenne ennek a megállapodásnak egy gazdasági válság esetében, amely egész Európát sújtja, és szociális válság is ez egyben. Nagyon fontos az, a megállapodás alereset megelőzően hatástanományt kell készíteni a gazdasági és szociális hatásokról az érintett termelési zónákban. Ami az zöldségtermelés, az üvegház ba történő termelését illeti, nos, hát nagyon sok innovatív elemről is be lehet számolni. Ez az innovatív elem lehetővé tette, hogy optimizáljuk a termelés feltételeit. Nagyon fontos, hogy a munkakörülmények kérdése nagyon ritkán foglalkoznak ezzel a viták során, amelyek a mezőgazdasággal foglalkoznak. Nagyon fontos, hogy ma a mezőgazdaság olyan munkahelyeket kínál, amely lehetővé teszi az alkalmazottaknak, hogy elfogadható munkakörülmények között dolgozzon, mely megfelel a társadalmi elvárásoknak is. Így módon lehet fenntartani ezt a dinamikus, urbánus szövetet, és ezen keresztül lehet folytatni az tengelyek további kifejlesztése, például a földgáz hálózat. Nagyon fontos elmondani, hogyha nem lennének ezek az üvegházak, kevésbé kiemelt fontosságú, vagy kevésbé lennének kiépítve ezek a földgázhálózatok. Szeretném önöknek elmondani azt, hogy importálni egy kiló paradicsomot Európába, ez azt jelenti, hogy 100 liter vizet kell szállítani. Európában a termelés ugyanennyi paradicsomé csak 30, 12 és fél liter vizet használ fel. Ebből látják, hogy Marokkóban ugye a vízhiány miatt nekünk nincs ugye ilyen problémánk Európában, de Marokkóban van egy ilyen probléma, tehát ezt is figyelembe kell venni. Franciaországban kiváltképpen nincs ilyen probléma. Az üvegházak hozzájártak ahhoz is, hogy új innovatív energiaforrásokat keresünk. Ma nagyon sok üvegházunk biomasszával foglalkozik, vagy kapcsolt hő hatású rendszerekkel. Ha megnézzük, hogy mit történik Hollandiában, az üvegház segítségével áramot is lehet generálni, nem csak zöldséget termelni. Az üvegháznak fontos előnye, hogy CO2-t szív magába, és szerintem ez nagyon fontos, hogy hát nem kibocsát. Úgy gondoljuk, hogy az importálás nem környezetvédelmi megfelelő megoldás. Zárásképpen azt mondanám, hogy a hatályban lévő megállapodásokat többször megsértik. Azt gondolom, hogy bármilyen új megállapodás ratifikáció előtt ezeket a meglévő megállapodásokat kellene jobban szemügyre venni. Nagyon fontos tehát hogy a szociális dömpinget elkerüljük, és valóban az importált mennyiséget jobban kell ellenőrizni. A szabadkereskedelmi megállapodások különben hosszan vagy tartósan destabilizálnák az amúgy is válság által sújtott ágazatot, európai és francia gazdákat is. Éppen ezért nagyon fontos, most már elmondta az üzenetet, asszonyom, most pedig térjünk rá a vitára. A tagok szólhatnak most hozzá. Először az árnyék előadók. Kevés időnk van, úgyhogy korlátozni fogom a hozzászólásokat két perc hozzászólóként. Először Salvatore Iacolino a néppártól. Köszönöm szépen, elnök úr. Figyelmesen hallgattam a megjegyzéseket, mind a pro és mind a kontra érveket. Egyértelmű, hogy akárhogy is döntünk, nagyon jól át kell gondolnunk. Az EU marokkói egyezményt illetően. Az EU szomszédsági politikája egyértelművé teszi, hogy Marokkó egy olyan egyensúlyt ért el politikailag stabilitást illetően ebben az arab tavaszban is, amely előtt le kell rónunk a tiszteletünket. Ez azonban azt jelenti, hogy meg kell próbálnunk fokozni és felerősíteni azt a demokratikus áramlatot, amely Marokkó irányából hat. Ma azonban negatív értékeléseket is hallottunk a fennálló egyezményt, illetve már a mai ülés előtt is, és ezen az ülésen is. Különösen az zöldséggyümölcs termesztők és a paradicsom termesztők úgy érzik, hogy a piaci liberalizáció kárukra lenne. Úgy gondolják, hogy a vám egyezmény aszimmetrikus, az eredet megjelölés nem egyértelmű, így aztán nem követhető nyomon a termény, hogyha felmerül valamilyen biztonsági szempont, és hogy senkinek az érdekét nem szolgálja egy az egyezmény. Ezen kívül az Agri és a PESZK szakbizottság kifejezte aggodalmat, hogy ingadoznak az árak. Így aztán Egyértelmű, hogy a mezőgazdasági szektor nem támogatja ezt az egyezményt. Vannak aztán védszáradékok is, amelyeket jobban figyelembe kellene venni. Tehát a bizottsághoz a kérdésem, mi a gazdasági hatása ennek a szerződésnek? Köszönöm. Következő hozzászóló az ALDE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az eszmecsere nagyon érdekes volt. Nagyon érdekesek az ilyen eszmecserék, mert ugye nem sikerült egységes álláspontot kidolgozzunk ezen megállapodások kapcsolatban is, amikor egy ilyen álláspont van, egy ilyen ellentmondásos nézeteket is összegyűjtő vita, Szerintem el lehetne mélyíteni ezt a kérdést. Nem vagyok megelégedve jelenlegi formájában ezzel a megállapodással. Föl kellene tenni a kérdés, hogy jó megállapodása a marokkóiak számára, a száravaiak számára és az európaiak számára. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy mind a három kérdése igennel, az elsőre főleg igen lehetne válaszolni. Az ilyen megállapodásban tehát alapelvi elvi kérdéseket is fel kell tenni, ami fej, a gazdasági fejlődés illeti. A gazdaság fejlődése nem az egyetlen cél. A helyi termelőkről van szó, a fenntarthatóságról, az egyensúlyról. Ezt legalább, legannyira, legalább annyira ki kellene emelni, nem csak az egyetlen kereskedelmi logikát kellene követni. Azt gondolom, hogy Marokkó esetében agrárgazdaság a fejlődése szempontjából nem csak arról van szó, tehát ugye monokultúrára van szó, nem csak az export lehetőségekről van, azt hiszem, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a helyi termelőkre. A harmadik dolog, mindenki említette, ön is mondta, nyilvánvalóan nagyon fontos a kölcsönösség, a normák esetében nagyon jelentős a különbség ami a munka béreket illeti, a bérköltségeket, de nagyon sok különbség van a növényegészségügyi környezetvédelmi szabványok kapcsán is. Aztán az eredet kérdése, egyáltalán nem szabályozott az eredet meghatározás kérdése Marokkóban. Azt hiszem, hogy pozitívan kell hozzáfogni ehhez, támogatni kell őket, egy intelligensebb partnerséget kell kidolgozni. Jó lenne, hogyha ezt a megállapodást felülvizsgálnánk, és megnéznénk a hatástanulmányokat. Miért ne? Nem szabad elbátortalanítani Marokkót, de nagyon fontos lenne alapelveket meghatározni, amelyeket el kell érni, ne csak a kereskedelem legyen a legfontosabb cél. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Pablo Szálba, két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én frakcióm nagyon örül annak, hogy itt láthatja a spanyol és francia mezőgazdaság képviselőit. Ez nagyon fontos, és figyelemmel hallgattuk, amit mondtak. A frakcióm mindenképpen figyelembe veszik majd, veszi majd az ő észrevételeiket. Ezen kívül meg kell hallgatnunk az Agri Szakbizottság véleményét is ezzel kapcsolatban. Mit gondolok én erről először is? A mai helyzet merőben eltér attól, amivel szembe találtuk magunkat 2009-ben, mikor aláírtuk az egyezményt. Európa és Spanyolország sokkal rosszabb gazdasági helyzetben van ma, a mezőgazdaság pedig különösen. A marokkói helyzet is megváltozott. Szerintem nem vettük figyelemben a tényezőket megfelelően, semmi nem garantálja, hogy mindkét oldal teljes mértékben tiszteletben tartsa az egyezményt. Egyébként nem ellenezzük a kereskedelmi egyezményeket, sőt, szeretnénk támogatni a kereskedelmet, fellendíteni, csak hogy kiegyensúlyozott, igazságos kereskedelmet szeretnénk, amely mindkét oldal használt szolgálja. Itt ebben az esetben Spanyolország és Marokkó érdekeit. Ezen kívül a kölcsönös egyezményeket támogatjuk, amelyek a minimális társadalmi normákat és környezetvédelmi normákat is betartatják. Itt például a növényegészségügyi szempontokat figyelembe kell venni. Biztosítanunk kell, hogy az általunk elfogyasztott élelmiszerek Európában biztonságosak, hiszen tudjuk, hogy nem mindig így van. Ennek fényében garanciákat kérnék erre, hogy ezeket a normákat betartjuk. Köszönöm, Hozé Andrés. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy ez az utolsó meghallgatás, amelyet ebben a témakörben tartunk. Több vendéget is meghallgattunk ma, köszönet a hozzászólásukért. Szeretnék azonban több tájékoztatást kapni. Én úgy gondoltam, hogy azt gondolják, hogy garanciákat kérnek, de egyébként favorizálják ezt az egyezményt. A második hozzászóló azt a kérdést vetette fel, hogy a kvótákat megfelelően ellenőrizik e az olyan termények esetében, amelyek Perpignanon keresztül lépnek be. Ezen kívül, hogy a paradicsom esetében a megfelelő mennyiséget betartják-e, és nem többet importálunk-e. Léteznek az EU-ban ezzel kapcsolatos egyezmények. Tehát a bizottságnak teszem fel a kérdést, a marokkói egyezmény eltér ezektől? Először is bizonyos kvótákat csökkenteni fogunk, különösen az érzékeny termékek esetében, például a paradicsom esetében. Ezen kívül a 15. oldal kimondja, hogy védzáradékokat fognak alkalmazni, nem csak akkor, hogyha megnő az importált termények volumene, hanem természetesen a feldolgozó szektort is vizsgálják majd. Ezen kívül a beléptetési ár, ezt is vizsgálnunk kell. Ezzel nem foglalkoztunk, pedig biztosítanunk kell, hogy ezeket az árakat figyelemmel követjük, hiszen ez alapvető eleme ennek a szerződésnek, illetve a növényegészségügy. Figyelembe kell vennünk ezt is. Nem csak akkor, amikor már beérkeznek a termények, hanem a normákat minden esetben be kell tartatni, ahol terményeket és termékeket állítanak elő, hiszen ne felejtsük el, hogy Marokkó nem tartja tiszteletben föltétlenül a WTO normákat. Tehát biztosítanunk kell, hogy a felülvizsgálat megtörténik, és az előző jelentést is figyelembe kell vennünk. Elnök, köszönöm szépen. A GUE részéről. Csak két perce van. Paul Murphy. Előre szólok, mert általában nem, ezt visszautasítom, elnök úr. Tehát azt szeretném elmondani, hogy az EU-marokkói kapcsolat klasszikus példája annak, amikor emberi jogokról, demokratikus jogokról beszélünk, de amikor összeütközik az európai üzleti élettel, halászattal, akkor egyszerűen elfelejtjük ezeket az értékeket. Klasszikus példa a halászati termékekről szóló szerződés, amely az új kolonializmusnak klasszikus példája. Gyakorlatilag ez a dokumentum az arab tavaszt citálja, és azzal fenyeget minket, hogyha nem kötjük meg az egyezményt, akkor alássuk a demokratikus mozgalmakat, és nem először látom ezt, arab tavasz, a kis gazdaságok, a halászok, hogy mindenki liberalizációt akar, de szerintem, hogyha valaki megkérdezi azokat az embereket, akik a forradalmat kirobbantották, nem, nem támogatják a liberalizációt, hiszen káros a halászat és a mezőgazdászok számára. Tehát aztán itt van még nyugat kérdése, ez a dokument hihetetlen. Marokkot biztosítottuk arról, hogy a helyiek előnyét ol, élvezik ennek az egyezménynek. Ez nevetséges. Nevességes, hogy Marokkotól elfogadunk ilyenfajta biztosítékot, hiszen ez az a kormányzat, amely le akarja verni a nyugat-szaharai népeknek a demokráciára való törekvését, és állandóan olyan helyzetet teremtett, aminek eredményeképpen 150 ezer ember menekültáborokban él. És akkor elfogadjuk az ő garanciájukat erre? Kit kérdeztünk meg? A nyugat-szaharaiakat? Nekik itt voltak a képviselőik, őket bevontuk a tárgyalásokba. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Muscardini asszony. Eh, grazie, presidente. Devo dire... Köszönöm szépen, elnök úr. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy néha egy kicsit ö, tudathasadásos állapotba kerülök, hallgatva a hozzászólásokat. A Koreával kötendő egyezményre rábólítottunk. Aztán itt volt a kínai paradicsom, eh, ami tényleg szinte mérgező. Most Marokkóból meg egy kázusbelit próbálunk csinálni. Egy ilyen ülésen ahol, amelyen most vagyunk. Eh, itt eh, tulajdonképpen a francia és a spanyol barátaink szervezték meg ezt a mostani meghallgatást, Hogyha mediterrán kultúrára beszélünk, hát Marokkó is a mediterrán térség része, ugyanúgy, mint Spanyolország, Franciaország, Olaszország, és tulajdonképpen tulajdonképpen jobban járnánk mi is, hogyha a szomszédországaink, szomszédos országoknak, Marokkónak is segítenénk, és ott se lenne éhezés. Marokkóban már nagyon sok minden megváltozott a három évvel ezelőtti állapothoz képest. Most, ami van még probléma, ki vétkes, ki hibás, a kormányok, a középbal vagy középjobb kormányok, az intézmények már felhívták a figyelmet a tragédiára, ami ott zajlott, csak egyszerűen süket fülekre találtak a figyelmeztető szavak. A paradicsom termesztése kapcsolatban sok olasz paradicsom termesztő panaszkodik a marokkó import miatt, de Franciaországban például belga paradicsomot tudtam venni, de francia paradicsomot nem találtam. Azután találtam holland paprikát, de semmilyen olasz paprikát nem találtam. Tehát próbáljuk meg otthon is egy kicsit kevésbé skizofrénok lenni. Nyilván vannak politikai okok is, amelyeket látnunk kell. Itt van a kapcsolatunk például Ukrajnához, Grúziához, ezek fontosak a keleti kapcsolatok, de ne feledkezzünk meg arról, hogy létezik Dél-Európa is, és itt az ajtónk küszöbén nagyon sok szegény ember próbál megszabadulni a szegénységtől és Európába menekülni. Elnök, köszönöm szépen, sajnos elfogy az időnk de ez a vélemény megmarad itt van a dossziénkban. Most hallgassuk meg az Európai Bizottság képviselőjét, John Clark úr van itt velünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnököt két kérdést intéztek a bizottsághoz, az egyik a gazdasági hatások, másrészt ellenőrzési mechanizmusok. A gazdasági hatás. Nos, véleményünk szerint ez a megállapodás hasznos lesz eh, az eh, európai exportőrök, illetve marokkói exportőrök, importőrök eh, számára is. Most elég zárt a piac, a kereskedelemnek csak egy százaléka liberalizált, és ezzel a módosított megállapodással 70%-ra fölmegy a mi exportunk, viszont a piacnyitás, ami az érinti, ez csak 55%. A kereskedelmi tárgyalásokat folytatók, a marokkóiak, a véleménye az, hogy a marokkóiak jobban megnyitják a piacokat, mint mi nagy erőfeszítéseket tesznek, és ezért jutalmazni kell őket, nem büntetni. Korrekt az, hogy jelenleg az agrárkereskedelemben deficites a mérlegünk. Az EU részén úgy számolunk, hogy körülbelül vám bevétel kiesések miatt 21 eh, eh, millió eurót fogunk elveszíteni. Marokkaiak azt számoltak ki, hogy az új megállapodásnak köszönhetően nagyon 100 milliós lesz a vesztesség a vámbevételek kiesése miatt, hát sokkal nagyobb mértékben veszítenek a marokkaiak, mint mi. Persze zöldség gyümölcságazat nagyon érzékeny Európában, ezt tudjuk, pontosan azért, mert tudjuk, hogy ez egy érzékeny szektor, és nagyon nehéz időket él, ezért nagyon odafigyeltünk a tárgyalások során erre az ágazatra, nem liberalizáltuk a gyümölcs, zöldség, zöldség gyümölcságazatot, csak nagyon mérsékelten emeltük a létező kvótákat. A paradicsom példáját felhozva, csak egy kismértékű kóta növelést tartalmaz az új megállapodás, ezt az EU-n kívüli termelési szezonban, tehát tavasszal és télen lehet kihasználni. Ez az, e, ilyenkor a paradicsom nem versenytársak az európai paradicsomnak gyorsan és ezért hatékonyabban fel lehet majd használni a védzáradékot, mint ami a jelenlegi megalapodásban van, ezzel, ezeknek az agályoknak is, meg, ezeket az agályokat is megválaszoltuk és ami az, tehát az exportőrünk számára különösen fontos garanciák megmaradnak. Ez az a négy érv, ami miatt úgy gondoljuk, hogy ez a megállapodás hasznos lesz az európai termelők számára is, tiszteletben tartja az érzékenységet, és has, hasznos lesz Marokkó számára is. Mi, van, mi a helyzet a marokkói kistermelőkkel? Most nem én válaszolok erre, hanem az eh, marokkói eh, szövetkezők azt mondják, hogy eh, igen, 70%-uk egy hektárnál kisebb területen gazdálkodik, és csak 1%-nak van 50 hektárnál nagyobb földje. A marokkói szövetkezetek írtak nekünk, és lesz egy sajtótájékoztató is a héten, és azt mondták, hogy a kis termelők, akik szövetkezetből szerveződnek, akar aláírják ezt a megállapodást. És végül, elnök úr, az SPS, azaz a növény állategészségügyi kérdésekkel kapcsolatban, az eh, EU eh, ellenőrei ellenőrizéseket végeztek Marokkóban néhány hónappal ezelőtt, és eh, problémamentesnek nyilvánították, egy igazolást adtak Marokkónak. Persze a jogosan szigorú SPS normáinkat Marokkó is be kell, hogy tartsa. Remélem, hogy sikerült tisztázni ilyen kérdést. Még végezetül annyit hagy mondjak, elnök úr, hogy a raportőr márciusban készített egy munkaanyagot, ami összehasonlításokat végez a jelenleg és az új megállapodás hatásai között, és ezt eljuttatom majd önökhez is. Elnök, ez egy nagyon nagy, hosszú dokumentum, amit a bizottság készített. A tolmácsaink még néhány percet adnak nekünk, hogy le tudjuk zárni ezt a vitát, így megadom a szót még a raportőrnek. Bové úr, parancsoljon! Monsieur le Président! Elnök úr! Köszönöm szépen! azokat a kedves vendégeket, akik ma szót kértek és szót kaptak. Nagyon fontos, hogy meghallgassunk minden érintettet. Első dolog. Végighallgattam a vitát, ha meghallgattam a biztost. Nagy érdeklődéssel tájékozottam arról, hogy márciusban kaptunk információkat a hatásokról. az azt jelenti világosan, hogy mostanáig nem volt semmi. És hogyha ma ezt a vitát nem folytattuk le, nem lenne márciusban ez a hatástolmány. Nem tudom, hogy mi lesz majd márciusban ebben a jelentésben. Nagyon fontos, hogy mindenki vitatkozhasson erről, hogy legyen véleménye. Nem fogok minden részletek kitérni, több pontot említettek, a belépési árról, vagy kvóta, határellenőrzés, látjuk, hogy itt vannak problémák. Mm, van egy petíció, amelyet a Peti Bizottsághoz jutottak el az Európai Parlament ebben a kérdésben aztán a különböző termékekkel kapcsolatban, aztán a, a, a különböző citrusfélék, mandarin és aztán voltak potákról szó, tudjuk, hogy három cég foglalkozik, vagy három vállalkozás áll, ellenőzi több mint 70%-át ennek az importnak a, a francia részről. Szerintem az ellentmondásban áll azzal, amit mondanak, hogy ez a kis, a kis gazdákat kellene segítse Marokkóban. Akkor ez a három francia cég, végül is ez hogy is van. Na, ami, amit a külföldi cégek kapnak földeket, vannak konzorciumok, amelyek Marokkóban letelepednek, azt hiszem ott is azért Marokkon belül kritikát gyakorolnak. Nem a legképzettebb agrármérnökök bírálják ezt a rendszert. Két másik pontot szeretnék említeni, három pontot. Említették már a munkajog kérdését, ez gyakorlatilag a szakszervezeteket ma is elismeri a marokkói munkások uniója, aztán az ETUK-ról is van szó, illetve a Nemzetközi szakszervezetről. Szervezetről, két cég, amely az Európai Unió felé exportál. Ez nem ismeri ezeket. Nem fogok a másik témával sem foglalkozni. A víz kérdése nagyon fontos, hiszen ma a marokkói export 25 milliónyi, 25 millió köbméter vizet kell, felhasz, kell felhasználni gyakorlatilag a talajvízbe, tehát a felszín alatti rétegekbe ennyi vizet kell pumpálnunk, hiszen Marokkóban vízhiány van. Az utolsó pont, nyilván azt gondolhatták volna, hogy ezt szóba fogom említeni, az idézőjelben a nyugat-szaharai önrendelkezési, közigazgatási jog, mert beszéltünk erről a kérdésről, nyilván tudomásul kell venni, hogy az exportőrök, mint az Azúra, vagy az idél ma ezeken a területeken működnek, és gyakorlatilag ezzel kiváltják a helyi lakosság ellenézését. Ha megnézzük az Európai Parlament álláspontját ebben a kérdésben, akkor rájövünk arra, hogy az Európai Parlament nem tudja azt mondani, hogy ez a megállapodás megfelele a nemzetközi jognak vagy sem. Amikor látjuk a bizottság válaszát, Barózó úrral az élén, nos, hát ez a megállapodás megfelel a mm, szabványoknak, mameknak, világosan a következőt követelem. Mindjárt befejezem, a 91 cikkely, a hatos albekezdedés az Európai Parlament rendeletében szerepel, a 218-as cikkely per 11-esnek felel meg az európai ö, szerződésekben. Azt követelem a bizottságtól, az INTA az INTA bizottság kérdezze meg az Európai Parlament elnökét az a kapcsolatban, hogy a parlament feltehessen kérdést erre, vonatkozóan, hogy ez a megállapodás megfelele a nemzetközi szabályoknak vagy jognak, és ezt a kérdést az Európai Bíróság elé szeretnénk jutatni. Szeretném kérni, hogy a 90-es per 6-os cikk értelmében az interelnökét megkérem, hogy kérje meg az parlament elnökét, hogy ezt a kérdést vizsgálják meg az Európai Bíróság elé terjesztve ezt a dokumentumot. Ezt a nemzetközi jogi kérdést szeretném tisztázni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az Európai Parlament ö, általános kéréshez tudtak, ez nem elnézés, mondja. Ez az... Én beszélek, mondja az elnök. Ez a hatáskör képviselői hatáskör, nem pedig bizottsági hatáskör. De tudomásul veszem az ön kérdését. Nem mondhatnánk, hogy nem volt vita ebben a kérdésben. Mm, a jelentéstevő a következő időpontokat javasolta. Október 10 ig kell elkészíteni, hogy le lehessen fordítatni, november 22-én lehessen ezt a kérdést megnézni, november 25 a módosítók leadási határideje, december 20-án szavazunk bizottságban, és a plenáris ülés januári ülésén fogunk szavazni erről. Ez a jelentéstevő fenntartás van, esetleg nincs, elfogadtuk. Mm, Bovi úr mondja, hogy tiltakozom. Ma itt van egy hivatalos kérvény, hogy szeretném az Európai Parlament szabályzatát alkalmazni. Bovi úr, nem az én hatásköröm. Én az ön kérését nem veszem figyelembe, hanem ezt a menetrendet szeretném elfogadatni. Ön, mint jelentéstevő javasolta ezt a menetrendet. Ez most nem igazságos az ön részéről, hogy az utolsó órában egy picik is kérvényjel szeretné elnapolni ezt a dokumentumnak a megvitatását. Ön javasolt ezeket a pontokat, ön tudja, hogy nekem nincs lehetőségem sem a bizottságnak ezt a képvényt elfogadni. Ön, ön javasolta ezt a menetrendet. Kérem, legyen következetes. Most viccel ezzel a bizottsággal? Bovi úr, szeretném, szeretnék a jogommal, a jog, szerintem mindenkinek van joga, elmondom hogy ne legyen. Elnök, én meghallgattam az ön kérését, már hallottam, már mit, mit is mondok önnek? Nem áll módonban dönteni. Tehát szavazásra bocsájtom azt a menetrend tervezetet, amit ön maga javasolt. Ezt javaslom. Elnök úr, mondja Bovi úr. Elnök, ő már mindent elmondott, amit el akart mondani, amihez joga volt. Most ő megszegi ezt a jogot, mondja Bovi úr. Kérem szépen a jogi szolgálatok kérdezze meg a jogi szolgálat véleményét. And I have rejected your request. No, pas... Visszautasítottam a kérelmét, megszavaztatom, megszavaztatom a naptárt. Kompromisszumot értünk el. Ez egy gentleman's agreement volt. Kétszer is elfogadtam a javaslatát azzal a feltétellel, hogy nem próbálja elhalasztatgatni a megvitatását. Ez egy gentleman's agreement volt, ön pedig most megszegi ezt. A parlamenti munka az nem csak a konkrét munkáról szól, hanem arról is, hogy betartsa az ember a szabát. A, én most megszavaztatom Megszavaztatom, Bové úr, megszavaztatom. Please, Mi a jogot alkalmazzuk. Azért vagyunk itt, hogy jogot alkalmazzunk. Elmondott mindent, mondja az elnök. Jó, most megszavaztatom ezt a menetrendet. A jelentéstevő maga állította össze a menetrendet. Ki támogatja ezeket az említett időpontokat, amelyet a jelentéstevő maga javasolt? Kérem jelezzék készletatással. Nem korrekt, mondja Bové úr, visszaél a jogaival. Tehát a jelentéstevő által elfogadott menetrendet, aki támogatja a kezeket fel, mellette, ellene, elfogadva. Ezt a menetrendet elfogadtuk, és most rátérünk az ülés lezárására. Nincs további napirendi pont. Ez az ülés, ez az ülés lezárom be.